because I have a copy of this. book. Thank you. Uh, colleagues, uh, ladies and gentlemen, shall we resume our... Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, akkor javasolnám, hogy kezdjük újra a munkát. Kérem, figyeljenek egy kicsit rám. Tehát most üdvözöljük a szakbizottságunkban Szilikiotis urat, aki a Ciprusi Köztársaság kereskedelmi, ipari és idegenforgalmi minisztere. Természetesen azért van itt körünkben, hogy ismertesse a ciprusi elnökség prioritásait, a nemzetközi kereskedelmi politikát. További információként engedjék meg, hogy elmondjam vendégünknek, hogy ez az egyik legtöbbet dolgozó szakbizottsága a parlamentnek, azért mert az Európai Uniónak az egyik legaktívabb politikája az éppen ezen a területen található. Engedjék meg még, hogy elmondjam, hogy Stas, Péter Stasny kollégánkkal és Johannides Kassulidessel, a is üdvözöljem. Velük együtt volt alkalmunk ellátogatni Ciprusra a ciprusi elnökség kezdete előtt, és akkor volt alkalmunk találkozni Szilikiatis miniszter úrral is, és engedjék meg, hogy nyilvánosan köszönetet mondjak a ciprusi kormánynak és Szilikotis úrnak külön azért a barátságos fogadtatásért és jó együttműködésért, amiben részesítették a delegációnkat. Akik már jártak Cipruson, azok természetesen ismerik a prioritásokat, de ő most azért jött el körünkbe, hogy vendégeinkkel kell együtt megossza velünk a javaslataikat, és a kezdeményezéseiket. Tisztelt miniszter úr, örülök, hogy eljött körünkbe. Nagyon nagy öröm ez számunkra, és akkor most meg is adom önnek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselő. Tisztelt INTA szakbizottsági tagok, tisztelt hölgyeim és uraim! Azért jöttem ma az önök körébe, ide az Európai Parlamentbe, hogy egyebek közt elmondjam, hogy ez nem az első szakbizottsági ülés, ahol részt veszek, de úgy gondolom, hogy az INTA szakbizottság egy nagyon fontos szakbizottság, és az a hagyomány mára már, hogy eljön ide az önök körébe a soros elnökség, hogy elmondja a hat hónapos tanácsi munkájának a prioritásait. Most természetesen nem csak az a fontos, hogy ezt a haladó hagyományt folytassam, hanem szeretném egyben kifejezni az Európai Parlamenttel szemben érzett tiszteletemet, és hangsúlyozzam annak a fontosságát, annak a szerepnek a fontosságát, amelyet az Európai Parlament játszik a nemzetközi szintéren, és az európai politikák erősítésében. Az Európai Parlament egyben egy olyan demokratikus intézmény, amely meghallgatja a polgárait. A központi üzenete és a törekvése az ciprusi elnökségnek az, hogy egy jobb Európát teremtsen a polgárok számára. Egy nagyon nehéz időben vesszük át az elnöki teendőket, gazdasági válság kellős közepén. És ennek a válságnak a folyamányaként azt kell, hogy megállapítsuk, hogy az európai polgárok napról napra megkérdőjelezik az európai építményt. A nemzetközi kereskedelem legyen szó bilaterális vagy multilaterális kereskedelmi kapcsolatokról, nagyon fontos szerepet kaphat abban, hogy ezt a helyzetet megfordítsa. Ugyanis a nemzetközi kereskedelem stratégiai szempontból is fontos fejlesztési pillére a gazdaságnak fontos lehet a gazdaság beindításában. Az európai csúcsnak a végkövetkeztetései is erre vonatkoznak. Ezzel egyidejűleg az is nyilvánvaló, hogy az Európai Uniónak a továbbiakban is vezető szerepet kell játszania az egyetemes értékek, elvek védelmében, az emberi jogokat, demokrácia, a jogállamiság képviseletében, a fenntartható fejlődés előmozdításában. És ezek az értékek és elvek nyilvánvalóan a gazdasági és kereskedelmi megállapodásokban is le kell, hogy csapódjanak úgy a bilaterális, mint a multilaterális síkon megkötött megállapodásokban. Ez tehát a mi kötelezettségünk, hiszen ez következik azokból a stratégiákból és cselekvési tervből, amelyeket nemrég elfogadtunk. Engedjék meg, hogy első bemutatkozásomban az elkövetkezendő hat hónapnak a problémát és pirajtásait bemutassuk, ahogy azokat megállapítottuk az elnökségi trió munkájában. És szeretném használni az alkalmat arra, hogy köszönetet mondjak a lengyel és dán elnökségnek az elmúlt időszakban folytatott együttműködésért, valamint köszönetet mondjak nekik bizonyos politika területek sikeres továbbviteléért. Meg kell, hogy kíséreljük, hogy a feladatainkat ellássuk. Ez azonban nem lesz lehetséges az Európai Parlament konstruktív együttműködése, és így különösen a Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottság hathatós együttműködése nélkül, valamint az Európai Bizottság támogatása nélkül. Ami pedig a konkrétumokat illeti, az euromediterrán együttműködés keretében azt tervezzük, hogy most már megérett az idő arra, hogy a dél-mediterrán térség országaihoz fűződő kereskedi mi kapcsolatainkat kibővítsük. Az a fontos, hogy a szektoriális megállapodásról szóló jelenlegi tárgyalásokat felgyorsítsuk, a megállapodást minden hamarabb megkössük, és ezáltal minél hamarabb megnyithassuk a tárgyalásokat a Jordániával, Marokkóval és Tunéziával kötendő szabadkereskedelmi megállapodásról. Ami a bilaterális megállapodásokat illeti, úgy gondolom mindannyian egyetérthetünk abban, hogy a gazdasági és kereskedelmi megállapodás, amit Kanadával kívánunk megkötni, egyike lesz az Európai Unió által megkötendő egyik legfontosabb megállapodásnak ezáltal létrejön a nemzetközi síkon az egyik legnagyobb szabadkereskedelmi megállapodás. És olyan témákra fog vonatkozni, amelyek számtalan utat nyitnak meg a további gazdasági együttműködés előtt. Természetesen a még nyitott kérdéseket sem szabad elfelejtenünk, ezek még bizonyos területeken mutatkoznak, gazdasági területeken, és hát Nyilvánvalóan Kanadának és az Európai Uniónak különböző rendszerei vannak, ezek is magyarázhatják ezeket a nyitott kérdéseket, de rugalmassággal, nyitottsággal, toleranciával ezeket a kérdéseket is megnyugtatóan lezárhatjuk, és mind a két fél profitálni fog a megállapodásból. Szingapur. Szingapur az ázsiai térségben a legnagyobb kereskedelmi partner az Európai Uniónak. Tárgyalásokat kezdtünk annak érdekében, hogy szabadkereskedelmi megállapodást tudjunk kötni velük. Mindkét oldalt az az akarat vezérelte, hogy ezt a megállapodást megkösse. Ezzel párhuzamosan Malajziával is előre haladott állapotban vannak a tárgyalásaink. A tanácsnak most született meg a döntése ezzel kapcsolatban, és lesz egy további ázsiai állam is, amelyel tárgyalásokat fogunk folytatni. Ami az indiai tárgyalásokat illeti, India egy nagyon erősen fejlődő állam, ezért nagyon nagy potenciált jelent az európai vállalkozások számára, a közszolgáltatók számára, és természetesen az európai beruházók számára is. Ezért mindenképpen megkívánjuk kísérelni a megnyugtató előrelépést elérni a velük folytatott tárgyalásokon, és adott esetben a megállapodást is megkötni. De hát ez nyilvánvalóan a másik oldalnak a politikai akaratától is függ, ez még jelenleg a jelek szerint nem adott. A Mercosur országokkal folytatott tárgyalások a kezdetük után most sajnos egy nehéz szakaszba érkeztek, különösen ami az argentinai eseményeket, fejleményeket illeti, ahol is bizonyos védelmi intézkedéseket hoztak az Európai Unióval szemben. Azonban itt is eh, az a törekvésünk, hogy fenntartsuk a cselekvés ritmusát, és közösen találjunk megoldást, és nagyon reméljük, hogy itt is konstruktív légkörben fognak zajlani az egyeztetések a védelmi vámok, a bevezetett védelmi vámok megszüntetése területén. Ami a keleti partnerséget illeti, Örményországgal, Grúziával, kezdtünk meg szabadkereskedelmi megállapodásokra vonatkozó tárgyalásokat, és reméljük, hogy ezek a tárgyalások lezárulhatnak. Az Európai Uniónak itt is fontos szerepet kell játszania a szegénység leküzdésében, valamint a legkevésbé fejlett országok fejlődésének támogatásában. Természetesen a világkereskedelmi szervezet keretében is ez kell, hogy legyen a törekvésünk, és nyilvánvalóan meg kell kísérelnünk a tárgyalásokat úgy irányítani, hogy olyan gazdasági megállapodások jöjjenek létre az AKC országokkal, amelyek kielégítőek. Természetesen valamennyi földrajzi térséggel azonos bánásmódot szeretnénk kialakítani. Ez vonatkozik az AKC országokra is. Tudják, hogy a Japán és Európai Unió közötti kereskedelmi, szabadkereskedelmi megállapodással kapcsolatos vizsgálódások lezárultak. Döhött kereskedelmi biztos az elmúlt kereskedelmi tanácson a bizottságot és a tagállamokat arról támogatta, hogy milyen eredmények mutatkoztak ezen a területen, és mik képezik a tárgyalásnak a kiinduló pontját. A tanács ebben a fényben fogja meghozni az erre vonatkozó döntését. Mi soros elnökségként, tisztességes kereskedőként kívánunk fellépni, és a tanácsban a lehető legjobb eredményeket kívánjuk elérni. Olyan eredményeket, amelyek az Európai Unió érdekeinek és a közös akaratnak megfelelnek. Az Európai Unió legfontosabb kereskedelmi partner az Egyesült Államok, az ő esetükben folytatnunk kell a törekvéseinket arra, hogy az együttműködés minden formáját kihasználjuk az Atlanti óceán két oldalán mutatkozó érdeke kielégítése érdekében. Kezdeményezni fogjuk, hogy egy közös, magasrangú munkacsoport álljon fel a foglalkoztatás erősítésének vizsgálatára, a fejlődés elősegítésére, hogy csak egy példát mondjak az együttműködési lehetőségekre az Egyesült Államok és az Európai Unió között. Ezeket a lehetőségeket a jövőben is ki kell aknáznunk a tényleges előrelépés érdekében. A munkacsoporttól most várjuk, hogy a zárójelentésüket elkészítsék, és elindulhassanak a tárgyalások egy szabadkereskedelmi megállapodás megkötése érdekében. Ami Kínát illeti, rendkívül nagyok az országban rejlő gazdasági lehetőségek, és megfelelő légkör alakult ki a tárgyalások megkezdéséhez, és remélhetőleg végső soron egy beruházási megállapodás is születhet. Megmutatkozott, hogy a multilaterális megközelítés mód a WTO keretében egy további dimenziót adhat a Kínával folytatandó tárgyalásokhoz. Vannak tehát multilaterális megközelítésmódok, de természetesen bilaterális kapcsolatok is vannak. Ebből a szempontból azt gondoljuk, hogy fontos, hogy megfelelő légkört teremtsünk ez alatt a hat hónapos elnökségi időszak alatt, annak érdekében, hogy a dohai tárgyalási fordulót 2013-ig újra beindítsuk, és a végén olyan megállapodást tudjunk kötni, amely a lekevésbé fejlett országokat is bevonja a folyamatba és segítse a kialakult viták rendezését. Az elmondottakon túlmenően az Európai Parlament szerepét is szeretném aláhúzni a különböző jogalkotási folyamatokban. Így például a kétoldalú védzáradékok esetében, a társulási megállapodások esetében, például az Európai Uniós Közép-Amerika között, valamint a Kolumbiával, Peruval kötendő szabadkereskedelmi megállapodás esetében. Szeretnék még röviden utalni arra, hogy a ciprusi soros tanácsi elnökség a tanács döntését figyelembe kell, hogy vegye, és itt van egy olyan egyesség, amit figyelembe kell vennünk a munkánk során. Moreira professzor és az INTA szakbizottság volt nálunk, és látta, hogy mi a dolgok állása, reméljük, hogy sikerül felgyorsítani ezen a területen is a munkát, és fel tudjuk mutatni a lehetőséget az előrelépésre. Hogyha megvizsgáljuk helyszínen is a tényállást, és úgy gondoljuk, hogy elnökségként ez nekünk fontos, akkor képesek leszünk a folyamatokat előrevinni. Az Omnibus 1 és Omnibus 2 rendelet tervezet is a napirendünkön szerepel. Négy évvel a Lisszaboni szerződés hatályba lépése után most már úgy gondoljuk, hogy elegendő időt telt el, végre meg kell tennünk ezt a lépést, és a döntési folyamatainkat hozzá kell igazítanunk az új szerződéshez. Ezen a területen is igyekszünk megfelelő egyességet elérni. Olyan egyességet, amely lehetővé teszi, hogy még az év vége előtt létrejöjjenek ezek a rendeletek. Köszönöm szépen a figyelmüket, és várom a kérdéseiket. Uh, thank you very much, Mr. Minister. Before I open debate, let... Köszönöm szépen, miniszter úr, és engedje meg, hogy elmondjam önnek, hogy a ciprusi elnökség igazán nagyon jól indított a kereskedelem politika terén. Néhány évvel ezelőtt sikerült egy nagyon kényes kérdést lezárni, nevezetesen a pakisztáni kereskedelmi preferenciák ügyét. Természetesen ez már egy nagyon jól előkészített anyag volt, amit a Dán elnökség már előkészített, de nagyon sokszor ugye az utolsó néhány méter a legnehezebb, és el kell, hogy ismerjem, hogy ez nagyon sikeres volt, és nagyon köszönöm a ciprusi elnökségnek, hogy egy nagyon jól kiegyensúlyozott kompromisszumot sikerült elérnie, és számos parlamenti kérésnek is eleget tettek. És másodszorban, ami talán még fontosabb, a ciprusi elnökségnek sikerült meggyőznie a tanácsot, hogy fogadjon el egy kompromisszumot a parlamenttel, megint csak egy nagyon vitás és politikailag rendkívül kényes kérdésben, nevezetesen a a, a, a kereskedelmi szerződések, megállapodások, tanácsi döntés tervezetek ügyében. Ennél ez még fontosabb, mert a parlament maga és egy kicsit későn reagált, és későn jutott el a közös álláspontra, amivel ezt a kérdést tárgyalni kívánta és ma eh, tájékoztatta a tanács a parlamentet, hogy a parlament hajlandó a vitatott rendelkezéseket kiemelni ezekből a tanácsi határozatokból, és az alternatív eh, módon kezelni a, ezekek az megállapodásoknak a végrehajtását. Ez rendkívül jó, nagyon sikeres. Tehát ez egy olyan elnökség, úgy tűnik, amelyik azonnal nagyon komoly lépéseket tesz, és szerintem úgy helyes, hogyha ezt elismerjük. azt is megértem, hogy első alkalommal töltik be a az elnökségi posztot, ez nagyon nagy követelményeket állít, és ilyenkor helyes, hogyha elmondjuk, hogy rendkívül jól indítottak, és az elnökségük hátralévő részéhez is nagyon sok sikert kívánok önöknek, de amit eddig sikerült elérni, az már is kitűnő eredmény. Nagyon jó indítás volt. Akkor most pedig nyissuk meg a vitát először a koordinátorokkal, Kaspári képviselővel indítok a néppártól. Tisztelt elnök úr, tisztelt tanácsi elnökségi képviselő, köszönöm szépen a bemutatkozását. Három témakör van, amelyekkel ma foglalkozni kívánok. Az első, a szeptemberi plenáris ülésen minden jel szerint Szavazni fogunk a piaci hozzáférési eszközről, amelyel az Ákácsi országokra fogunk nyomást gyakorolni. És végén majd 2014, 2015 vagy 2016 lesz a bevezetés dátuma. Ez teljesen mindegy, nekem az a benyomásom, hogy helyén való, hogyha tárgyalási partnereinkre nyomást gyakorlunk, hogy előre haladjanak végre a tárgyalások. Nagyon hálás lennék, hogyha a tanácsi elnökség ebben támogatást tudna nyújtani nekünk, és a, tanácsra, és a bizottságra tudna nyomást gyakorolni, és az a benyomásom, hogy a bizottság az elmúlt években nagyon mostoha anyaként kezelt ezeket a tárgyalásokat, és lehetetlen a helyzet, hiszen az egyik oldalról próbálunk nyomást gyakorolni, a második oldalon ugyanakkor nem mutatkoznak lépések, tehát jó lenne, hogyha a tanács támogatni tudná a parlamentet a bizottságra való gyakorlásban. Aztán nem említette a Mercosurral való tárgyalásokat. Meg kell mondjam nyíltan, teljesen mindegy, hogy mi van a háttérben. Nagyon ö, idegesítőnek tartom, hogy azt, amit tesznek a Mercosurban az egyes kormányok, akár Brazíliára, akár Argentinára gondolok, nagyon hálás lennék, hogyha a tanács az Európai Bizottságot bátorítaná arra, hogy a WTO keretében használjon ki minden rendelkezésre álló lehetőséget, ugyanis nem érti senki, hogy egy részről tárgyalunk egy partnerségi megállapodásról, második, részről szankciókat hozunk, amelyek a WTO keretében egyáltalán nem állnak rendelkezésre. Tehát jó lenne, hogyha segítene itt a tanács a bizottságnak. A harmadik témakör a nemzetközi tárgyalások témája beszélt az általánosság témájáról, hogyha jól vagyok tájékoztatva, akkor jelenleg most különböző szabadkereskedelmi partnerségi megállapodással kapcsolatos kereskedelmi tárgyalások vannak jelenleg folyamatban nemzetközi szinten. Ugyanakkor nekem az az információm, hogy ezek eh, kátyúba jutottak, és egyáltalán nem folynak. Nagyon örülnék, hogyha a tanácsi elnökség a parlamenttel és a bizottsággal válvetve kialakítana bizonyos prioritásokat ezen a téren. Ön beszélt például a Japánnal folytatott tárgyalásokról, jön majd a következő tárgyalási eh, forduló. Érdekelne, hogyha Ugye most meg fogjuk nyitni a 16-17. Eh, szabadkereskedelmi megállapodással kapcsolatos tárgyalást, ezek is kártyúba fognak jutni, tehát talán jó lenne, hogyha japánokkal ambiciózus módon világos menetrendet állítanánk fel. Jó lenne, hogyha kitérne arra is, ugye, hogy megkértük a parlament részéről a tanácsot, hogy várjon a mandátum kiadásával a Japánnal folytatandó tárgyalásokkal kapcsolatban. Jó lenne, hogyha még a, már a nyári szünet után megkapnánk a tárgyalási mandátumot. A másik dolog, amiről szólt a nemzetközi egyezmények keretében, az Egyesült Államokkal kötendő megállapodás, az a benyomásom, hogy illetve azt akarom elmondani, hogy nekem nagyon is Érdekes ez a téma. Évekkel ezelőtt az Európai Parlament felszólította a bizottságot arra, hogy a amerikaiakkal együtt egy transatlanti piac kialakításáról beszéljen, és egy közös transatlanti piacnak a 2015-ig való kiteljesítéséről. Most már hat éve folynak ezek a megbeszélések, semmi sem történt, még három évünk van. Nagyon hálás lennék, hogyha ez lenne az egyik fő prioritás az Egyesült Államokkal kötendő megállapodás. És úgy gondolom mindannyian látok, hogy az elmúlt 15-20 évben milyen irányba haladt a világgazdaság, és azt is láttuk, hogy milyen drámaian áthelyeztek a, áthelyeződtek a súlypontok, hogyha itt a szabványokról, a jogszabályokról van szó, a feltörekvő országokról, különösen Ázsiában, akik megpróbálnak ugye visszaélni a saját erejükkel, úgy gondolom, hogy ezek alapján mindenki számára nyilvánvaló, hogy a szabad demokráciák keretében itt bizonyos szövetségeket kell kötnünk, és azért szeretném kérni, hogy ezt a transatlanti projektet mindenképpen fő prioritásként kezelnék, és nagyon hálás lennék, hogy ezzel kapcsolatban állást foglalna. Thank you. Next, uh, Bernd Lange. Bernd Lange következik. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Nagyon köszönöm. Elnök úr, miniszter úr, köszönjük a prezentációt. Én is három területet érintenék. Először is A kérdés az, hogy az egésznek a stratégiai irányultsága milyen. Nagyon gyakran az az érzésem, hogy a kereskedelmi politika saját maga rabja. És mindezzel olyan dolgokat is összemosnak, amelyek aztán negatív hatással vannak a munkahelyekre Európában. Miniszter úr, pár órával ezelőtt Pakisztánról beszéltünk, egy megállapodást kötöttünk a tanácssal. Ez egy mintapéldája annak, hogy kereskedelempolitikai döntéseket hoznak, pedig olyanokat, amelyek európai munkahelyeket veszélyeztetnek. És teszik ezt nagyon szelektív módon, mivel konkrét országokat érint ez az egész. A kérdés tehát az, hogy mi a kereskedelempolitika stratégiai irányultsága? Mit tesznek azért, hogy az ipari ágazatban az európai munkahelyeket védjék meg, őrizzék meg. Hogy kerülnek ezek a prioritások a gyakorlatba, átültetésre? Másodszorban Japánról szólnék. Teljesen egyértelmű, hogy mindannyian megállapodást szeretnénk kötni Japánnal, de komoly kérdések vannak afelől, hogy a jelen feltételek mellett erre milyen lehetőség van? Hogy tudjuk az európai munkahelyeket megőrizni? A kérdés az, hogy a tanács megvárja a mandátummal a parlament véleményét, és hogy ténylegesen az európai munkahely megőrzés központi szerepet kap-e. Harmadsorban. Előadásában a kínai kapcsolatok vonatkozásában megemlített bizonyos tényezőket. Az én benyomásom az, hogy a kínai kereskedelem politika célja az, hogy egy erőteljes versenyben, néha tisztességtelen versenyben kerüljön szembe az európai partnerekkel. A kérdés, hogy a tanács az elkövetkezendő hat hónapban hogy tudja ezért valamilyen módon felelősségre vonni a kínai partnert. Gondolok itt a szélenergia vagy napenergia területén a tisztességtelen támogatásokra, gondolok a szellemi tulajdonjogok tiszteletben nem tartására, nagyon sok termék esetében mindannyian tudjuk, hogy a hamisított termékek 60%-a Kínából érkezik, illetve a nyersanyag politika területén is lenne mit kérdezni. Milyen álláspontra helyezkedik a tanács ezzel kapcsolatban? Köszönöm. Elnök, köszönöm. A következő kollégának adok szót. Köszönöm szépen. Miniszter úr, egy sor szabadkereskedelmi megállapítást, é, megállapodást érintett, és Daniel is ráutatott arra, hogy bizonyos dolgokat tényleg ugye előtérbe kell helyezni. Az elnökség hat hónapig tart. A kérdés az, hogy ezek közül melyik élvez prioritást a hat hónapuk során. Tehát melyik a fő prioritás ezek közül az önök számára? Másodszorban. A hatékony kereskedelem politika nem működhet bizonyos kereskedelem, kereskedelmi védelmi intézkedések nélkül. Tehát, hogy a tisztességtelen támogatások és a dömping ellen valahogy védjük az európai piacot. E tekintetben mik a prioritásaik? Mik a prioritásaik az európai kereskedelmi védelmi intézkedések területén? Egy jelentést írok erről? Tehát ezzel kapcsolatos a kérdésem, köszönöm. Elnök, elfelejtettem megadni a szót a zöldek képviselőjének, Franciska Keller. Igen, a koordinátor helyett vagyok itt. A frakcióm ugye nagyobb, mint a konzervatívok frakció, tehát előbb kellett volna sorra kerülni elnézést Robert, tehát ez van. Miniszter úr, igyekszem röviden fogalmazni, nagyon érdekelne minket, hogy milyen következtetéseket von le a tanács az akta csata elvesztéséből tartalmi, eljárásbeli szempontból milyen tanulságokat tudnak ebből az egészből levonni. Aztán a Merkozúrt is megemlítették már, meg tudja erősíteni azt, hogy mivel ugye Paraguayban kicsit bizonytalan a helyzet, hogy Paraguayt most tényleg kizárják a tárgyalásokból, illetve felfüggesztik a tárgyalásokban való részvételi lehetőségét? Aztán a Venezuela teljes tagként most csatlakozott a Mercosurhoz. Belekerül-e ez az ország is a tárgyalási körbe, így ezzel? Aztán az záró kérdésem pedig az, hogy ugye, mivel Ciprus elég különleges helyzetben van, van ott a, ugye a sziget megosztott, van egyfajta belső külkereskedelmük, ha fogalmazhatok így, nagyon sok kereskedelmi vonatkozású problémával állnak szemben, például a nem vámtarifa jellegű korlátozások, és így tovább. De ugye mindig elmondta, hogy a polgárok érdekében kívánnak tevékenykedni. Éppen ezért úgy gondolom, hogy a ciprusi polgárok és az északiak számára is az lenne érdekes, hogy profitálhassanak a kereskedelemből. A kérdésem tehát az, hogy igyekeznek-e Ciprus északi részével is valami kereskedelmi tevékenységet folytatni, igyekeznek-e tenni valamit ennek érdekében? Köszönöm. Köszönöm. Álsansz. Igen, nagyon köszönöm. Én is meg szeretném köszönni a megjegyzéseit miniszter úrnak. Nagyon komoly mm, bilaterális listát sorolt fel, amelyek hogy fontos szerepet játszanak a következő hat hónapban az elnökségük során. Három problémát emelnék ki én és a kollégákhoz hasonlóan. Ezek szerintem nagy kihívást jelentenek, és egyben nagyon érdekesek is. Beszélt arról, hogy meg kell erősíteni a multilaterális megközelítést az unió kereskedelmi politikájában. Ezzel csak egyet érthetek valójában. A kérdésem az, hogy vannak-e konkrét terveik a kereskedelmi tárgyalási kör VTO-s továbbvitelére. Ugye a, tavaly volt a hetedik tárgyalási kör Genfben, most pedig a parlamenti közgyűlésre kerül sor ősszel. Ez mindig ugye ősszel van, ezért ez most az önök elnökségének idejébe esik. A kérdés, hogy szeretnének-e valamit itt továbbvinni, amihez esetlegesen a parlament is hozzá tud járulni. Mivel, és ezzel rá is térek a második kérdésemre, a parlament és a tanács ugye társjogalkotói szerepben jelennek meg. Éppen ezért hangsúlyozni szeretném, hogy a tárgyalási mandátumokkal kapcsolatos kérdéseket mielőbb meg kell tárgyalni így a társjogalkotók között, hogy a tanács adja ki a mandátumot, de mi, mint tárgy, társjogalkotók, nekünk is van ezért beleszólásunk ebbe az egészben. Látunk erre negatív példákat is, ugye, hogyha például az aktát, hogyha nem vesszük figyelembe, már mindjárt a tárgyalások elején egymás álláspontját, az nem vezet jóra. Harmadsorban az Ákácsi országokat is megemlítette az IVA programok is játszanak itt fontos szerepet. A multilaterális kereskedelem ugye mindenkinek az érdekeit kell, hogy szolgálja. Mi vagyunk az egyik oldalon, de figyelembe kell vennünk a szemben ülő felek érdekeit is. A kérdés, hogy tudnak-e egy olyan atmoszférát, olyan hangulatot teremteni, a tanácsban, ami mentén újra lehet szervezni ezt az egészet, és ami aztán hatással van a bilaterális kapcsolatokra is legyen az Mercosur, Japán, India, akármi. Köszönöm. Még van egy pár hozzászólás. Mr. Szkáléni következik. Tessék, a néppárt részéről. Ricevo con molto interesse, seguo con molto interesse l'intervento. Nagy érdeklődéssel követtem miniszter úrnak a fejtegetéseit. Jó magamnak volt lehetősége arra, hogy egy idővel ezelőtt megismerjem Ciprust, és megpróbáljam hallatni Ciprusnak a hangját Európában különböző kérdésekben. Nos, elhangzott, hogy a zöld frakció nagyobb, mint az ECR frakció. Úgy gondolom, hogy a ciprusi problémákat előbb jobban meg kellene nézni, mielőtt az országon belüli kereskedelmi viszonyokkal kapcsolatban állást foglal az ember. Úgy gondolom, hogy a nehézségek azok közismertek, és számos nehézséggel kell szembenéznünk. Három dolgot szeretnék elmondani az iprusi elnökségnek. A hat hónap, különösen a mai időkben rendkívül rövid, hiszen sokszor nem csak Európában, hanem annak tagállamaiban is, szerte Európában problémák vannak, és olyan gazdasági kooperációval dolgozunk, ami már kifutó modell ezzel a fogyasztói társadalommal, kapitalista modellel nem leszünk képesek kikeveredni a válságból. A következő kérdésem lenne az elnökséghez. 2010. októberében a parlament elfogadta az Európai Unión kívülről származó termékek származás megjelölésével kapcsolatos rendeletet, és tette mindezt a bizottság egyetértésével. A tanács habozva haladt előre. Az állam és kormány, fők, minden mással foglalkoztak, de ahhoz nem volt bátorságuk, hogy a saját ötletüket felvállalják. Mind a mai napig várnak ezzel a kérdéssel. A parlament szeretne tiszta vizet önteni a pohárba, szeretne világosan látni. Szeretnénk egy olyan találkozót, ahol a tanács előadja, hogy mit vár ebben a kérdésben. Hogyha a tanács nyilatkozna, akkor a parlament talán kitalálhatna egy kompromisszumot, de ez a három éve tartó hallgatás, ez, ez elfogadhatatlan. És nyilvánvalóan káros az európai polgárok számára, valamint a saját gyártóink a termelőszektor számára. Úgy gondolom, hogy a ciprusi elnökségnek azt kellene tennie, amit nem voltak képesek megtenni a nagy tagállamok. Akár tették ezt érdekből, akár közönyből, akárból, akár a megfelelő képességek hiányában. A másik megjegyzésem pedig a VTO-n belüli bonyolult viszonyokra vonatkozik. Vannak ma olyan országok, Oroszország és Kína, akik állítólagosan Szíriának fegyvereket szállítottak, ami Oroszországot illeti. Éppen most láthattunk egy demonstrációt a parlament előtt ezzel kapcsolatban. Oroszország támogatja a szíriai elnyomást, és az, amit és az, amit eh, Kína tesz, például a kínai termékek gyártása területén, amelyek előállítására fogva tartottak munkaerejét használja fel, hát ez is elfogadhatatlan. Mindezeket a problémákat a WTO-ban az asztalra kellene csapni, napirendre kellene venni. Hogyha ez nem sikerül, akkor azt mondhatjuk, hogy a WTO működésképtelen. Az elmúlt mandátum időszakban beszéltünk erről már többször itt Európában, Genfben is, felvetettük ezt a kérdést, de csak hallgatás volt a válasz. Beszéltem kollégákkal, és nyilvánvaló, hogy különbözőek az érdekek, de hát más országokkal is képesek voltunk megállapodásokat kötni. Nem lehet az, hogy világos szabályokat nélkülöző megállapodásokat kössünk a jövőben, olyanokat, amelyek a védelem területén nem szolgálnak garanciákkal. Aztán egy további kérdés, talán ön is tudja, hogy augusztusban Szomáliának végre lesz már majd várhatóan egy elnöke. A szomáliai miniszterelnök nagy tiszteletnek örvend, egy híres személyiség, és úgy tűnik, hogy őt fogja megválasztani elnöknek. A kenyai szomorú egy események ellenére talán elmondhatjuk azt, hogy ebben a régióban is megfelelő irányt vettek az események, és a terrorszervezeteket sikerült ellenőrzésük alá hajtaniuk a hatóságoknak, és a helyzet összességében normalizálódik. A bizottságon túlmenően a tanácsot is szeretném megkérni arra, hogy ítélje meg mérje fel, hogy lehetséges-e, hogy Szomália és az Európai Unió bizonyos termékek esetében bizonyos fajta kereskedelmi könnyítéseket alkalmaz. Ez talán a szomáliai lakosság javát is szolgálná. És mindannyian tudjuk, hogy ha kevesebb a szegénység, akkor kevesebb a terrorizmus is. Um, Utolsó hozzászólások következnek, aztán lezárom a listát. Köszönöm szépen, elnök úr. Három kérdést, illetve témát már felvetettek a kollégák. Először is Keller asszony felvetette az akta kérdését, illetve hogy milyen tanulságok vonhatok le az aktából. Az akta ugye halott, az Európai Parlament lőtte le, nem kellene megint ugyanilyet tenni. A másik a gazdasági partnerségi megállapodások kérdése, piaci hozzáférés kérdésekről folytattunk itten vitát sokszorral, és az az a kérdésem, hogy elfogadják-e a bizottság által javasolt határidőt az afrikai országoktól a kedvezmények megvonására. A 2014. januárja kicsit irreálisnak tűnik, esetleg egy később időpont reálisabb lenne. Tehát a harmadik kérdésem pedig, ugyanezt már valaki szintén felvetette, de Japánnal kapcsolatban szeretném megkérni, hogy megkívánják-e várni azt, amíg a parlament a japán tárgyalási mandátumot megvitatja, és csak utána adják meg a bizottságnak a, és a tanácsnak a, a tárgyalási mandátumot. Elnök, köszönöm szépen. Nagyon jó, rövid és célra törő kérdések. Paul Murphy. Köszönöm szépen. Először is szeretném üdvözölni a minisztert és megköszönni jelenlétét és a tájékoztatóját. Először egy általános kérdésem lenne, nyilvánvalóan önök veszik át az elnökséget, ez azt jelenti, hogy öt éve tart ez a nagyon szigorú gazdasági helyzet, és nyilvánvaló, hogy a kereskedelemnek fontos szerepe van ebben a válsághelyzetben, hogyha a kereskedelmet ugyanolyan liberális vonalak mentén vezetik, mint a múltban, akkor ez nem fog igazi előremutatást jelenteni az európai lakosoknak és másoknak. Tehát elképzelhető, hogy egy véleménye szerint más kereskedelmi vonal is követhető -e, egy nagyobb szolidaritással egyebekkel. Második dolog pedig, hogy a déli szomszédsággal kapcsolatban nyilvánvaló, hogy az uniós vezetők a múltban hálátlan szerepet játszottak azzal, hogy diktátorokat is támogattak a térségben, mostan pedig azok, akik a forradalmat megtették északkeleten, illetve közel-keleten, enyhén szólva szkeptikusak a tekintetben, hogy az uniónak milyen céljai vannak a kereskedelmi tárgyalásokkal, meg tudják-e nyugtatni ezeket az embereket, és olyan kapcsolatokat, olyan kapcsolat, kereskedelmi kapcsolatokat építeni, amelyek valóban segítenek javítani a az életszínvonalat, regionális integrációt eredményeznek, és így tovább. És azt végül pedig az aktát illetően, ugye a bizottságnak az álláspontja nyilvános, megpróbálják valahogy feléleszteni az aktát, vagy az ICG ügyet továbbvinni, de és aztán állandóan vissza és visszajönnek, nyilvánvaló, hogy az tanácsnak valamilyen álláspontot kell majd foglalnia ezzel kapcsolatban, hogyha a bizottság folyamatosan visszajön. Végül pedig Papadopoló Heszendi-től. Köszönöm szépen, elnök úr. A két utóbbi napon én vagyok az a ciprusi miniszter, aki a prioritásokat adja elő a különböző szakbizottságokban és ez része az Európai Uniós munkatervnek. Itt hallottam egy kérdést néhány perccel ezelőtt, és szeretnék egy pontosítást tenni. Keller asszony arról beszélt, hogy Észak és Kelet Ciprusa Észak- és Dél-Cipruson, illetve arról, hogy fontos a, kere, a belső kereskedelmet javítani görög és török ciprióták között, mint hogyha két külön államról lenne szó. Tehát szeretném, hogyha pontosítaná, hogy itt nincsen két külön állam, nincs egy észak és egy déli állam és magyarázza meg nekem, hogy mi van az állampolgárok jogokkal, a török ciprióták jogával a ciprusi elnökség hogyan látja a közvetlen kereskedelmet? Elnök, köszönöm szépen a kérdéseket. Számos kérdést kapott miniszter úr. E, nem tudok mást e, több időt adni, de 15 perce van olyan kérdéseket. Köszönöm szépen. Engedjék meg, hogy a válaszaimat azzal kezdjem, hogy reagálok Moreira professzor meleg üdvözlő szavaira. És én is el szeretném mondani, hogy elnökségi tevékenységünk elején is már megmutatkozott, hogy milyen jó együttműködésre vagyunk képesek a parlamentként és tanácsként. Úgy gondolom, hogy ez a helyes út, amire lépnünk kell. Tudja ön is, Morájra úr, hogy kevesen vagyunk Cipruson, de keményen dolgozunk, kitűnő munkatársaink vannak, kitűnő személyiségek, és ez az elnökségi időszaknak már az első napjaiban is megmutatkozott. És természetesen komolyan is vesszük a feladatainkat. Most pedig áttérnék az érdemi kérdésekre, Kaspári úr kérdésével kezdeném. Beszélt az AKC országokról. Itt az a fontos, hogy a piaci hozzáférési eszközt megváltoztassuk. Természetesen az országokat nem lehet arra kényszeríteni, hogy megállapodást kössenek. Az Európai Unión ezen a téren előírásokat fogadott el. Úgy gondolom, hogy a jövőben is azon kell lennünk, hogy elérjük ezeket a megállapodásokat. Tehát az utunk ide kell, hogy vezessen. Ami a Mercosur országokat illeti, ha jól emlékszem, Keller asszony is tett a kérdést a Mercosur országokkal kapcsolatban eltekintve az argentin intézkedések hatásaitól természetesen problémát okoz a paragvái helyzet bizonytalansága is. A kérdés tehát az, hogy a tárgyalások a megállapodásról egyáltalán folytatódhatnak-e. De hát az Európai Uniónak természetesen figyelembe kell vennie az emberi jogokat, és hogyha az emberi jogok megsértését látja, akkor ennek következménye kell, hogy legyen a mi magatartásunkra nézve is. Ami Japánt illeti, nos, Japánnal kapcsolatban is többen tettek fel kérdést, Lange úr például mások is, ha jól emlékszem, akkor Kaspari úr is szólt Japánról, ezzel kapcsolatban a következőket mondanám el. Japán természetesen nagyon fontos számunkra, éppen ezért fontos, hogy meginduljanak és jó ütemben haladjanak előre a tárgyalások. Abban is egyet érthetünk, hogy konkrét, pragmatikus lépésekre van szükségünk Japán esetében. Ami a parlament pozícióját, helyzetét illeti, ezzel kapcsolatban Scholz úr tett fel emlékeim szerint kérdést. esetben az a helyzet, hogy mandátumot akkor kaphatunk a tárgyalásra, hogyha az Európai Parlamenttel megszületik a megállapodás erről. Különböző lehetőségek is vannak a hivatalos kapcsolatfelvételre, és arra, hogy a tanácsban már a hivatalos mandátum megadás előtt figyelembe vegyük az Európai Parlament pozícióját. Ezzel az előző elnökségekkel is eszmét cseréltünk már, illetőleg magával az INTA szakbizottsággal is, Moreira úrral. Úgyhogy mindenképpen meg fogjuk találni a megoldást erre, és a társ jogalkotó álláspontjának figyelembevételére meg fogjuk találni a módot, ha erre megvan az akarat és a tanácsban így figyelembe tudjuk venni a parlament álláspontját. Visszatérve a gazdasági partnerségi megállapodások kérdésére, ezzel kapcsolatban szintén Kaspari úr tett fel kérdést. Ezek olyan megállapodások, amelyek többek közt az Egyesült Államokkal születtek. Ez valóban világszinten, globálisan az egyik legnagyobb súlyú megállapodás. Volt júniusban az Egyesült Államokkal egy tanácskozásunk a foglalkoztatásról és a fejlesztésről. Ezzel kapcsolatban a munkacsoport is eszmét cserélt. Átdolgoztuk a napi rendjét, a menetrendjét ennek a találkozónak a munkacsoportban. Lange úr. Yes, Mr. Kasulidis. Ügyrendi kérdés, igen, Kasulidis úr mikrofon, hogy kéri a miniszter urat, hogy beszéljen lassabban. Igen, azt kérték, hogy beszéljek lassabban, hogy a tolmácsolással követhető legyen mert ez nagyon igazságtalan. Én hallom, ahogy beszél a miniszter úr, és hallgatom angolul is, és látom, hogy nagyon gyors, ahogy beszél. Igen, tehát akkor, ha megengedi, akkor azt kérném, hogy egy kicsit lassabban beszéljen. Köszönöm szépen a figyelmeztetést, igyekezni fogok. A Lange úr által feltett kérdések. Japánnal kapcsolatos kérdést úgy gondolom megválaszoltam már, ami a stratégiai orientációt illeti. Ezzel kapcsolatban igaza van önnek, Lange úr, a mai világban és a válság okozta problémák közepette. Nyilvánvalóan azt láthatjuk, hogy a válság nem egy földrajzi régióra korlátozódik. Valamennyi Európai Uniós döntéshozónak, cselekvőnek meg kell ezt értenie. És tényleg az a helyzet, hogy a kereskedelmi politikában is figyelembe kell ezt venni. Az elmúlt napokban például szót ejtettünk a vállalkozások elősegítéséről, a piaci lehetőségek, piaci hozzáférés bővítéséről. Ezeket a kérdéseket együtt kell látni, nem lehet külön kezelni, nem lehet külön tisztán kereskedelmi politikát folytatni, ennek is részének kell lennie a fejlesztési politikának, és hozzá kell, hogy járuljon a fejlesztési napirendünk előreviteléhez. Aztán szólt Lange úr Kínáról is, valóban úgy van, hogy hát vannak itt bizonyos problémák, de természetesen azt is látnunk kell, azt sem szabad elfelednünk, hogy Kína számunkra egy nagyon nagy és fontos kereskedelmi partner lehet. Megkísérlünk kielégítő megállapodást elérni, de természetesen Szükségünk van, és ezt már elmondtam, olyan elvekre, szabályokra, amelyekre felépíthetjük ezt a megállapodást. Ez természetesen igaz a teljes nemzetközi kereskedelemre. Sturdy úr kérdéseit illetően prioritások, ez volt az egyik kérdés. A prioritások azok a megállapodások. A Kanada még nem köttetett meg Szingapúrral már előre haladott állapotban vannak a párbeszédek, ugyanez a helyzet Malajzia esetében is. Japán és az Egyesült Államok esetében már javaslatok vannak az asztalunkon, és az egyességeket, megállapodásokat Örményországgal, Grúziával is remélhetőleg meg fogjuk tudni kötni, tehát ezek a küszöbön álló megállapodások. Ami a hatékony kereskedelmi politikára vonatkozó kérdést illeti, ezzel kapcsolatban el szeretném mondani, illetőleg emlékeztetni szeretnék arra, amit már elmondtam, hogy meg kell kísérelnünk a nemzetközi kereskedelmet Európai Unióként liberális eszközökkel támogatni. Gyakran látunk protekcionista intézkedéseket, amelyeket más országok hoznak, Természetesen nem szabad elfelejtenünk, hogy mi magunknak is konkrét lépéseket kell tennünk ezen a területen. Tehát az a fontos, hogy a multilaterális és a bilaterális síkon is intenzívebbé tegyük a kereskedelmet. Keller asszony kérdéseire térnék át. Először is el szeretném mondani, szólt ugye az aktáról, erről nem csak ön szólt, mások is szóltak. A bizottság az Európai Bíróság elé ment. Úgy gondolom, hogy a tanácsnak és a bizottságnak a döntése figyelembe kell, hogy vegye a parlamentnek a döntését. Ma azt kell, hogy lássuk, hogy tovább kell dolgoznunk az ezzel kapcsolatos javaslaton, annak érdekében, hogy kielégítő megoldást találjunk. A Merkozúrral kapcsolatos kérdéseket megválaszoltam már, ami pedig magát Ciprust illeti. Van egy kereskedelmi rendelet ezzel a zöld vonallal kapcsolatban, és a rendeletben, tehát a határvonalon átfolytatott kereskedelmmel kapcsolatos rendeletben vannak bizonyos előírások, amelyek lehetővé teszik bizonyos formáit ennek a kereskedelemnek. A ciprusi köztársaság polgárai függetlenül attól, hogy a megszállt területeken élnek vagy sem, szabadon hozzáférhetnek a ciprusi köztársaság valamennyi szolgáltatásához, az egészségügyi szolgáltatásokhoz, az orvosi ellátáshoz, a gyógyszerellátáshoz. az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés, tehát nem függ a szigeten található lakóhely pontos helyétől. Mindezek ellenére folyamatosan figyelembe kell vennünk a ciprusi helyzetet. Nagyon sajnálom, hogy ezzel kell, hogy terheljem önöket, tehát azzal, hogy Ciprusról a saját hazámról beszélek, de hát önök tették fel a kérdést, ezért úgy gondolom, hogy világosá kell tenni egy bizonyos dolgot. Az Európai Uniónak élovas szerepet kell játszania a nemzetközi jog érvényesítésében. Ezért gondoskodnunk kell arról, hogy a nemzetközi jog előírásait betartsák, és emellett természetesen a közösségi jog, a közösségi vívmányok is érvényesüljenek. Ez kell, hogy a közös célunk legyen. Ami a kereskedelem kérdését illeti, ez szilárd jogalapokon zajlik, utalnék itt az előbb említett ciprusi kereskedelmi rendeletre. Ezen túlmenően vannak különböző európai jogon nyugvó elvek is. Scholz úr kérdéseire áttérve, el szeretném mondani, hogy ami a dohai forduló témáit illeti, itt azt kell, hogy megállapítsuk, hogy a helyzet zsákutcába, kátyuba jutott, ezen változtatnunk kell a tárgyalások folytatásával. De hát jelenleg azt kell sajnos lássuk, hogy egy átmeneti megoldást kell találnunk, és meg kell kísérelnünk minden irányba tovább haladni, hogy a kátyúba jutott helyzetet végre megszüntessük. Ami az AKC országokkal kapcsolatos kérdést illeti, erre úgy gondolom, hogy már válaszoltam az előzőekben. Muscardini asszony kérdéseire áttérve, Muscardini asszony teljesen joggal vetette fel a ciprusi kereskedelemnek a kérdését, és teljesen joggal szólt egy másik témakörről is. Szeretnénk, hogyha itt is a folyamatok tovább folynának, akár fel is gyorsulnának, Tehát figyelembe kell venni az egyes tagállamoknak az álláspontját is, az elmúlt elnökségek minden erőfeszítése ellenére is azt kell, hogy megállapítsuk, hogy a tanácsban sajnos számolnunk kell az egyes tagállamok fenntartásaival, nem ö, sikerül egy olyan rendszert kialakítani, amely valóban igazán működne. De úgy gondolom, hogy a piachoz, a termékek piacaihoz való hozzá jutásról szóló rendelet meg kellene, hogy könnyítse a helyzetünket. Martin úr, az aktával kapcsolatban úgy gondolom, hogy már válaszoltam. A partnerségeket illetően kompromisszumos megoldást kell, hogy találjunk, Martin úr. Értem az ön felvetését, de realistának kell lenni. Mindenképpen egy kompromisszumot kell találnia a tanácsnak és a parlamentnek, ami Japánt illeti. Itt válni kell, várni kell, sürgős, hogy várjunk. Murphy úr. Azt mondanám önnek, hogy mindenképpen ki kell alakítani egy kapcsolatot a térség országaival. Mindig figyelembe venni azokat a problémákat, amelyek az alapjogokkal, a demokráciával és egyebekkel kapcsolatosak ösztönözni, bátorítani kell a demokráciára való törekvést, ami a szomszédos országoknál megnyilatkozik. Számunkra ez egy prioritás. Először is azért, mert mediterrán ország vagyunk, és kitűnő kapcsolataink vannak az arab szomszédainkkal, és úgy gondoljuk, hogy tudunk valamit nyújtani, valami pozitívat ezekhez a tárgyalásokhoz amikor ezekkel az országokkal tárgyalunk. Ez fontos ezeknek az országoknak, ez vitathatatlan, de fontos ez az Európai Unió számára is. A lehetőségekhez mérten, abban az időben, amit rendelkezésemre bocsátottak, igyekeztem válaszolni a kérdésekre. Köszönöm, elnök úr. Elnök, köszönöm szépen, eh, Szilikiotis úr. Eh, nem az utolsó alkalom, hogy eh, itt jár, remélhetőleg. Észak-Ciprussal kapcsolatban szeretnék emlékeztetni arra, hogy Észak-Ciprussal kapcsolatban egy rendelet született, ezt felvetődött az a kérdés, hogy ez nemzetközi kereskedelem mi kérdése, Ebben a szakbizottságban útmutatást kértünk az elnökök konferenciájától. Eddig még nem kaptunk erre a kérdésünkre választ. Tehát ez a kérdés, ez egyelőre befagyott. Még egyszer nagyon köszönöm, és nagyon sok sikert kívánunk elnökségük hátralévő részéhez, és mindenképpen gratulálok a ö, kereskedelmi politikai szakbizottságokban tett első látogatásákhoz. Köszönöm szépen ismételten. So, Let's move to the next slide. Akkor térjünk rá a következő témakor, témakörre, ami a 14-es napi rendi pont. Kérem, hogy kicsit nyugodjanak meg. Where is Dr. Connelly?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 tanulmánynak az ismertetése Oroszország WTO csatlakozásával kapcsolatban. Itt van közöttünk a szerző Richard Kameli úr, Birminghami Egyetem központból jött, a központ, amelyik Oroszország és Közép illetve Kelet-Európai Tanulmányok Intézete. Ez a tanulmány hozzáférhető nyomtatott formában is, itt van belőle egy példány. Egyébként ezt már, ha jól tudom, akkor önökhöz is eljuttattuk. Akkor engedjék meg, hogy üdvözöljem a szerzőt, Kaneli doktort. Öné a szó, kérem mutassa be tanulmányát. PowerPoint prezentációja van? Jó, ott van, jó, köszönöm. Akkor kérem, hogy kezdje el. Köszönöm szépen általában tudományos konferenciákon szoktam előadni, ahol sok esetben csak tizen ülnek, annak egy fele is alszik. Tehát itt ez egy egészen más hallgatóság, igyekszem röviden és egyszerűen fogalmazni, és a közgazdászok eszközeit alkalmazni egy túl, túl egyszerűsítését fogom alkalmazni a nagyon bonyolult kérdéseknek, és utána, hogyha vannak specifikus, konkrét kérdések, akkor ezekre szívesen válaszolok. Először is három kérdéssel szeretnék foglalkozni. Röviden az orosz kötelezettségvállalásokat vállalnám, és tegnap véletlenül éppen a Dumában ratifikálták az Unióhoz való csatla, az csatlakozási dokumentumot, a második pedig a legvalószínűbb hatásai ennek a VTO csatlakozásnak, ez nagyon érzékeny pont, hogy mi is fog pontosan történni. És néhány kihatását is szeretném megnézni, hogy a gazdaság, az orosz gazdasági reformnak milyen hatásai lehetnek. Az első dolog, hogy Oroszország megállapodtak az ipari termékek, mezőgazdasági termékekről nem túl átfogó ez azért, mert Oroszország nagyon sok tekintetben előrelépést, tehát nagyon sokat lépett előre a 10-15 éves helyzethez képest a liberalizáció területén. Számos kötelezettséget vállalt, az volt a célja, hogy például a szolgáltatások területén is javítják a piacra jutási lehetőségeket. Ez nagyon sokaknak érdekük, például az Uniónak, Kínának és másoknak is, akik Oroszországban befektetnek, beruháznak milyen várható gazdaságai hatásai lesznek a csatlakozásnak? Középtávon valószínűleg egy nagyon szerény hatása lesz ennek, a gazdasági tanulmányok ezt mutatják. Körülbelül 5-7 éves időszakról, ha beszélünk, akkor valamennyi 3,5 százalékos GDP növekedést láthatunk ebben az időszakban. Az éves növekedés nem fog felmenni 4,5 százalékról 7 százalékról, és a GDP növekedés az körülbelül 5-7 éven keresztül fog tartani, de kisebb arányban tehát nem olyan lesz ez, mint a nagyon gyorsan növekvő gazdaságokban. Ez meglehetősen szerény növekedés jelenti. Úgyhogy ezeket az előnyökkel az összetételét nézzük, háromnegyed részük a, az akadályok lebontásából fakad, távközlés, bank, biztosító szolgálatok, más egyéb szolgáltatási területeken. Ez az igazán nagy rész, itt lehet ez, a, amit előre lehet látni. 20%-a valószínűleg a fokozott versenyből és az importversenyből fog majd származni. Ezt az orosz fogyasztók fogják elsősorban élvezni, és végezetül sajnos az orosz export számára mindössze 10% fog majd az orosz exportból származni. Ez egyszerűen annyit jelent, hogy nem várható, hogy Oroszország nagy hirtelen el fogja árasztani a termékeivel az uniót vagy más területeket. Gázt, olajat tudnak exportálni, ez eddig sem volt probléma, de hát ezért Oroszország piaci liberalizálása nem sokat változtat. Na most mi tud itten még történni? Tehát 33 része a növekedésnek a szolgáltatásokból jön. Ez itt mutatja, OECD országok, nem OECD OECD országokat is látjuk, és uh, uh, a uh, szabadkereskedelmi megállapodásnak mégis vannak korlátai, és mi az, amit látják ezt a 75%-os növekményt az oroszok, ez egy nagyon nagy kérdés. Uh, a, a példák Tehát a külföldi működő tőkebefektetések tekintetében Oroszország még viszonylag alulfejlett országnak tekinthetető. Nagy, Putyin vagy bárki más is, ha ad egy rendeletet, hogy valamit csináljanak Oroszországban, az egy dolog, de annak a megvalósítása még utána nem olyan egyszerű. Itt láthatjuk, itt vannak a példák a különböző más feltörekvő gazdaságokra is, Egyszerűen a kormány nagyon nagy nehézségekkel küzd, hogy a saját utasításait valahogy végrehajtassa a WTO-ban vállalt kötelezettségeknek a végrehajtása ugyanilyen nehéz lesz a kormány számára. Ez az ele, második legfontosabb dolog. Hogyha összefoglaljuk ezeket a gazdasági hatásokat, és a, ö, nem feledkezünk meg a közvetlen ö, külföldi befektetésekről, ez javíthatja az üzleti környezetet és a kormányzást, a kötelezettségvállalásokat. Ahhoz, hogy ez megtörténjen, azonban nagyon komoly gazdasági erőfeszítésekre és reformokra van szükség. Ez hogyan fog vajon megvalósulni? A reform elsősorban a legtöbb országban szerintem ö, következő területekről jöhet. Először is külföldről, kívülről. Ezt láttuk sok esetben a WTO-ban is, és a, az orosz elite érdekelt a reformokban. Plutyin és más nagy emberek eldönthetik, hogy szeretnék folytatni ezt a gazdasági reformat de eh, ez az üzleti köröktől, vállalatoktól eh, kell, hogy jöjjön, és a kilátások eh, úgy gondoljuk, hogy minden területen megvannak. Másik kérdés, hogy jöhet-e a reform kívülről. Ez a ö, vázlat egy kicsit bonyolult helyzetet mutat. Vannak javulások, ö, vagy növek, csökkenések azokban az országoknál, amelyek az elmúlt húsz évben csatlakoztak a vto hoz Itt egyetlen egy dolog látható, hogy itt tulajdonképpen nincsen kapcsolat az között, hogy az ország csatlakozott a vto hoz és hogy a reformok hogyan valósultak meg. Vannak országok, ahol ez segítette a reformokat, van, ahol ez éppen ellenkezőleg sült el tehát a csatlakozás önmagában nem feltétlenül hoz gazdasági reformokat és reformnövekedést. Jöhet ez alulról vagy felülről. Az elmúlt hetekben a kormány több pozitív jelzést adott, ez az elmúlt hat évhez képest jelentős vannak országok, ahol növekedett a gazdasági verseny. Ha Oroszországot nézzük meg, akkor a gazdasági verseny az elmúlt években éppen, hogy inkább csökken. Nagyon erős, koncentrált piacok vannak, a pénzügyi szektorra is ez vonatkozik, az állam jelentősen megnövelte szerepét, ez nagyon jól dokumentált, és az olaj és az egyéb nyersanyagok, természeti kincsek azok, amik dominálnak. Ha megnézzük ezt a képet, akkor azt látjuk, hogy az elit válik sokkal hatalmasabbá, koncentrálódik, és mint ahogy ez korábban volt. Szerintem a kilátások jelentős versenyre lehet számítani, és a gazdasági reformok nem teljesen egyértelműek. Végül pedig eh, lehet-e, hogy alulról jön a eh, változás. Ha ezt megnézzük, ezt a grafikont, hogy hogyan is alakulnak a dolgok, akkor látjuk azokat az országokat a eh, jövetelem szerint. A szociális, logisztikai és a, nagyon fontos e tekintetben a korrupció, az elszámoltathatóság és egyebek. Tehát a Oroszország jövedelmi szinte tekintve a közép jövedelmű országok közé sorolható. A legtöbben ezt valószínűleg ismerik, hogy a jogállamiságnak nem sok jelét látjuk. Tehát ami fontos, hogy még ezzel a jövedelmi szinttel is az ember azt várná, hogy Oroszország gyorsan fejlődik, és az intézményi háttere is minőségileg javul. Amit viszont az elmúlt hónapokban tapasztaltunk az új év folyamán, és vannak bizonyos tiltakozások, még most is folynak, nagy az igény a jobb kormányzásra, kormányzás iránt. Ez a civil társadalom részéről nyilvánul meg, ehhez viszont egy hosszabb idő kell, illetve fejlődés. Az emberek általában azt várják és kérik a kormánytól, hogy töltse be a saját feladatkörét és végezze el a feladatait. De ezek a változások sok esetben évtizedeket vesznek igénybe. Más tehát az intézmények minősége az elkövetkezendő 10-15 éven belül várhatóan jelentősen fog javulni, de ez már a hosszú távnakra felel meg. A VTO csatlakozás önmagában gazdasági szempontból valószínűleg csekély hatású lesz. Növekedés output szempontjából a nemzeti gazdasági reformok hozhatnak igazán eredményt, negatív elemeket vagy aspektusokat tekintve meg fog változni hirtelen az a mód, ahogy Oroszországban az ügyeket viszik. Szerintem ez egy túl optimista megközelítés lenne. Mindaz, amit az oroszok csinálnak, ez javíthatja az üzleti légkört, javíthatja az államnak a kapacitásait, képességeit. És a kulcskérdése, ahogy már említettem, hogy az orosz elit vajon akarja-e a gazdasági reformokat, vagy nem, mert ez az, ami változtathat jelentős mértékben az üzleti élet légkörén. És végezetül szerintem, ami nagyon fontos, még hogyha pozitív változásokat látjuk, spekulálni lehet az fontos, hogy akár 10-20 éven belül is Oroszországban az intézményi szint eh, minőség el fogja érni az OECD országok intézményének a minőségét hogy Brazíliában, Törökországban, Mexikóban eh, ismert eh, minőség az az, ami leginkább elvárható vagy valószínűsíthető az elkövetkezendő néhány években úgy gondolom, hogy az is nagyon fontos, hogy ami Oroszországban történni fog, az alapvetően az olaj árának függvényében fog történni. A legfontosabb változó az éppen az olajár. Ha felmegy az olajára, vagy magasan marad, akkor ez nem fogja kikényszeríteni a reformokat. Hogyha viszont nem magas az ár, akkor nyugtalanság követhet, következhet ebből. Tehát az elkövetkezendő 10-20 évet tekintve én úgy gondolom, hogy az olaj ár fogja alapvetően meghatározni, hogy lesznek-e gazdasági reformok, és milyen mértékben Oroszországban. Elnök, köszönöm szépen, akkor nyissuk meg a vitát az állandó Oroszország EU megfigyelő csoportunknak adom meg a szót Robert Stanley. Robert, öné a szó. Köszönöm szépen. Az utolsó diával kapcsolatban lenne kérdésem, megjegyzésem, az utolsó ponttal. Oroszország tegnap este ma reggel ö, ö, írta alá ugye a WTO-s csatlakozási anyagot. Lehet, hogy egy év múlva, vagy két év múlva kellene ezt az egészet megnéznünk. A kérdés itt az, hogy eh, a más országok tapasztalataiból vonja le ezt a következtetést, eh, tehát, hogy Oroszországban nem lesz itt feltétlenül sok pozitív hatás, a Dumában eh, meglehetősen szűk volt a szavazás eredménye, meglehetősen szoros volt a szavazás eredménye, Mit gondol, lehet, hogy nem lesz elég akarat szándék Oroszországban arra, hogy megnyissa a piacot, és valami fegyelmet tanúsítson? Jó lenne, hogyha összegyűjtenénk egy pár kérdést, és akkor egybe válaszolhatna rájuk, mondja az elnök. Következő George Kötös, a szocialista frakció részéről szintén tagja ennek a monitorozó csoportnak. Köszönöm. Elnök úr, Üdvözlöm mindenképpen a Duma döntését a wto csatlakozás vonatkozásában. Attól tartok, és azt gondolom, hogy az orosz wto csatlakozás tulajdonképpen egyszerűsíti az unióval a kereskedelmet. Ezt úgy gondolom, hogy kötelező érvényű közös szabályokban kellene gyakorlatban megjeleníteni, és az olyan incidensek, mint a, az élőállat import az Európai Unióból elkerülendő lenne tehát amit ezen a területen tapasztaltunk, az olyan negatív hatások elkerülendőek lennének. Aztán az energia területén is lennének fontos lépések az EU-orosz kapcsolatokban. Nagyon jó lenne, hogyha minél előbb kötelező érvényű energiafejezetet adnánk ehhez hozzá a kölcsönösség és a diszkrimináció mentesség alapjain. Úgy gondolom, hogy ezek itt a fő célok, amelyeket követni kell. Meglátjuk, de a reményem az, hogy ez legalább számunkra pozitív lesz. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Helmut Scholz a GUE frakció részéről. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy ez a tanulmány nagyon jól foglalja össze az esetleges változásokat az orosz VTO csatlakozás kapcsán. Jó lenne, hogyha kicsit részletesebben számadatokkal rámutatna arra, hogy ez a munkaerő számára mit jelent, ott milyen fejleményeket várhatunk. A Duma szavazás eredménye is tulajdonképpen ezeket a félelmeket tükrözi. Erről már beszéltünk az elmúlt év során is. kapunk valami fajta ö, ö, bizalmat, valami ö, ö, pozitív hozzáállás, nem tudom, nem tudom, van-e további kérdés az egyéb frakciók részéről? Ki volt még tagja ennek a csoportnak, ennek a monitorozó csoportnak? Több tagot nem látok, nincs lehet több kérdés. Kérem válaszolja meg tehát a kérdéseket, az előadója szó és mikrofont kérünk. If I understand you correctly, was whether or not, um... Ha jól értettem a kérdést, az volt, hogy van-e szándék, akarat orosz részről. A Duma szavazás tényleg szoros volt, az Egyesült vagy Egységes Oroszország párt ugye profitál adott egy ilyen szavazatból, de nem tudom, hogy ez összefügg-e feltétlenül ezzel. A kommunisták ugye ezt ellenezték, és a balos pártok, amelyek inkább a kormányjal szavazanak, ők is ellenezték. Bár nagyon sokan ezt garantálnak vették, hogy ez így sikerülni fog, de a társadalmi ellenállás meglehetősen nagy volt. Közvéleménykutatási adatokból az világlik ki, hogy körülbelül a lakosság egy harmada támogatja a csatlakozást. Nagyon centralizált ugye az orosz berendezkedés, nem mindig figyel oda feltétlenül a a lakosság véleményére. Mm, úgyhogy nem tudjuk pontosan, hogy ezzel kapcsolatban mi a helyzet. Azt azonban látjuk, hogy meglehetősen korai stádiumban vagyunk még. Rákérdezett arra, hogy honnan származnak ezek az adatok. Nos, a gazdasági reform, illetve ekonometrik tanulmányokat hasonlítottam össze más országok vonatkozásában. Megnéztük, hogy ez a gazdaság egyes alágazataira milyen hatással lenne. Ugye bizonyos formális, informális kereskedelmi korlátok védenek egyes ágazatokat. Az orosz ipar egyes elemei, különösen a szovjet örökség ebből élők, és a mezőgazdaság az, amely ellenzi ezt meglehetősen nagy mértékben ezt a csatlakozást. Az elmúlt hetekben az orosz sajtóban azt látjuk, hogy a politikusok azt mondják, hogy persze, persze, majd lesz lehetőségünk arra, hogy megvédjük önöket a WTO csatlakozás káros esetleges negatív hatásaival. Ugye meglehetősen korlátozottak az administratív kapacitások, vélemény szerint informális akadályok azért fennmaradnak majd. Aztán ugye sokan azt mondták, hogy ez talán pozitív lesz. Én nem azt mondom, hogy itt nem lesz semmi pozitívum, én is azt gondolom, hogy lesznek mindenképpen középtávon pozitív hatások, de ezek azért meglehetősen szerények lesznek. Az energiafejezet ugye tényleg nagyon lényeges. A probléma ezzel kapcsolatban az, hogy hogy látni kell, hogy az, Oroszországban meglehetősen nagy a magán tulajdon az olajágazatban. Szaúd-Arábiában, Venezuelában ugye itt meglehetősen alacsony az állami kézben van az egész. Oroszországban körülbelül 50% magánkézben van. Tehát azt is lehet mondani, hogy Oroszország meglehetősen nyitott már a külföldi működőtőke befektetések előtt, tehát megvannak a megfelelő technikai követelmények és feltételek. A külföldi energiacégek éppen ezért nagy szerephez jutnak, juthatnak majd. Hm, azt, hogy ez most megjelenik egy konkrét energiaügyi fejezetben, vagy nem, hát azt majd meglátjuk de a makrogazdasági szinten azt látjuk, hogy egyre jobban jelennek meg a külföldi cégek is, egyre jobban jelennek meg magáncégek, hogy egyre nehezebben férnek a természet erőforrásokhoz, éppen ezért szükség van másokra is. Aztán az utolsó kérdés a munkaerőre tett hatásra vonatkozott. Itt alulról a harmadik sorban, második sorban látjuk az előrejelzett hatásokat, a Világbank készített itt tanulmányokat, ugye a képzett, illetve képzetlen munkaerőre tett hatásokról. Ahogy a működőtőke ugye bejön Oroszországba, hogy külföldi cégek, energia, távközlési cégek jelennék meg, a képzett munkaerő ebből profitálni fog, mivel jobb termékek lesznek és jobb béreket kapnak érte a képzetlen munkaerőnek azonban nem lesz ebből sok haszna feltétlenül. Ők nem férnek ugye jobb munkahelyhez, több bérért, tehát ők a vám tarifa csökkenésből, illetve eltűnésből profitálhatnak valamennyit a termékek árában. Tehát a nem képzettek lesznek majd, hogy nem ennek még talán a relatíve vesztesei ha megnézzük a kereskedelmet és az elmúlt évtizedek fejleményeit, hasonló dolgokat láttuk az Egyesült Királyságban, az Egyesült Államokban. A fejlett országokban is ez a helyzet, ott is a képzetlen munkaerő az, aki ennek az egésznek a vesztese. Tehát itt már megállaszolni valahogy a kérdést. Oroszország ugye egyre jobban része a nemzetközi porondnak, egyre jobban beleszövődik az ország a nemzetközi fejleményekbe, éppen ezért a munkaerő területén is látunk ilyen elemeket. Remélem ez megválaszolja a kérdést, köszönöm elnök. Köszönöm dr. Kanali, hogy megtartott ezt a beszédet, ismertette a tanulmányt. Ezzel rátérünk a 15-ös napi rendi pontunkra. Tejusz biztos, biztos már körünkben van. Köszöntjük. Újra és újra körünkben. Most egy időközi jelentésről fog beszámolni. Az EU-USA munkahelyekkel és növekedéssel foglalkozó magas szintű munkacsoport részéről. Novemberben volt a legutolsó EU-s a csúcs. Ennek elnöke de biztos, és Ron Kirk az Egyesült Államok részéről. Az időszakos jelentés júniusban kellett, hogy elkészüljön, el is készült, ezért vagyunk ma itt. Most meghallgatjuk a bizottság értékelését az időközi jelentéssel kapcsolatban. Ebben vannak bizonyos ajánlások, melynek értelmében az átfogó ö, konkrét megállapodások ö, járulhatnak hozzá a óceán mindkét oldalán a munkahelyteremtéshez és a növekedéshez. Biztos úr, üdvözöljük, tessék, az lesz az ön mikrofonja. Igen. You can, you can keep it. Here, here microphones are on the left. There is something on itten a ö, mikrofonok ö, valahogy mindig baloldalt vannak, valami van itt a parlamentben. Tisztelt elnök úr, egy ö, ö, vacsoránál a kenyér az mindig baloldalt van. Um, uh, Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr és tisztelt képviselők! Nagyon nagy öröm számomra, hogy röviden tájékoztathatom önöket arról, hogy az Unió Egyesült Államok ö, ö, kereskedelmi kapcsolatai, illetve a növekedéssel foglalkozó magas szintű munkacsoport munkája hogyan áll. Megállapodtunk abban, hogy ezt az alkalmat felhasználjuk arra, hogy a legutóbbi fejleményekről tájékoztatjuk önöket a szolgáltatási egyezményekről is, ami Genfben van tárgyalás alatt. Valamennyien tudjuk, hogy mennyire fontosak az Egyesült Államok és az Unió kapcsolatai. Másfél 1,7 millió, milliárd összegre rúg a kereskedelmi árucsereforgalom összege. Csak mi nem a világ felé gazdasági növekedése az Atlanti-óceán két partján megy végbe. Ez nagyon jól mutatja, hogy az USA egy Európai Uniós kapcsolatok, beruházások rendkívül fontosak. Azonban több is nyilván tehető. November 28-án 2011-ben a csúcs értekezlet során az Unió és az Egyesült Államok létrehozott egy növekedéssel és munkahelyekkel foglalkozó munkacsoportot, hogy hogyan lehet segíteni a versenyképességet, a növekedést és a munkahelyteremtést mindkét területen. Én magam is részt vettem ebben a munkában, és azt reméljük, hogy a közös elemzése a potenciális lehetőségeknek segíti. November 19-én eh, elfogadtunk egy eh, eh, köztes jelentést, aminek a közleménye az, hogy egy átfogó meg egy e, egyezmény fogja a legnagyobb előnyt nyújtani a különböző lehetőségek tekintetében. Ez politikai szempontból is nagyon fontos, ez egy csomagot tesz lehetővé. Bár politikai döntés nem született mindeddig a tárgyalások során, az elindított folyamat mindenképpen ebbe az irányba halad, Eredetileg volt némi habozás, de most már az Egyesült Államok is egy átfogó megközelítést alkalmaz, és a különböző egyezményeket tekintetében ez megfelel az uniós irányelveknek, és lehetővé teszi, hogy jelentős eredményeket érjünk el az on a területeken, amik nagyon fontosak az unió számára, mint például a közbeszerzés, a szolgáltatás és a különböző szabályozási kérdések a hasony, a szokásos szabadkereskedelmi elemek, mint például a vámakatályok, a szellemi tulajdonjogok, kereskedelem, árucsereforgalom megkönnyítése, versenykérdések, ezek mind ide tartoznak. Ami a vámokat és vám jellegű akadályokat illeti, vannak bizonyos mezőgazdasági termékek, amelyek a kényességük miatt külön elbánás alá fognak kerülni, és egy hosszú átmeneti időszak kerül bevezetésre, és évente kerülnek felülvizsgálatra itten a vámok. A versenyképesség fontos politikai és gazdasági szempontból is. Ez a legnagyobb kihívás a transatlanti árucsereforgalomban. Teljes mértékben igyekszünk figyelembe venni mindkét félnek az értékét és oly, értékeit oly módon, hogy a védelem megfelelő szintű legyen. Különösen fontos, hogy az érdekeltek megfelelő javaslatokat tegyenek, és a gazdaságban és az forgalomban jelentkező különbségekkel is foglalkozzanak. Rendkívül ambiciózus, ugyanakkor reális módon kell ezt kidolgozni, és számítok e tekintetben a politikai támogatásra. A nagyfokú liberalizálás a szolgáltatások területén benne van a már eddig legambiciózusabb szabaskereskedelmi egyezményeinkben is. Nagyon nehéz területekkel kell még ezonban foglalkoznunk a nyugati rend, országok és már eddig is nyitottak, de szeretnénk továbbvinni a liberalizációt és a beruházás befektetés védelmet is, és egy nagyobb mértékű védelmet és biztonságot szeretnénk elérni, mint amit eddig sikerült elérni. A kormányzati központ beszerzések, ezek fontos területet képeznek az Európai Unió számára. Első alkalommal az úgy tűnik, hogy az Egyesült Államok is teljesen elkötelezett amellett, hogy valamennyi kormánybeszerzés esetén lehetővé tegye a piacokhoz való hozzáférést és nemzeti bánásmódot adjon a külső pályázóknak is. Ez fontos mind az Unió, mind pedig az USA számára nemzetközileg, és ezért kiegyensúlyozott eredményeket próbál keresni, és a különböző megközelítéseket egymáshoz közelíteni, feltárni azokat a lehetőségeket, amelyek földrajzi alapon is segítenek a, segítik a közelítést, valamint mindkét fél a, ö, szeretné létrehozni a megfelelő árucsereforgalmi szabályokat. Ez harmadik országokkal szemben is fontos, mint például a kereskedelem megközelítése, a versenynek az árucsereforgalmi vetületei, energia, horizontális rendelkezések a KKV-k számára, és a munka és a környezetvédelmi területen. Június 19-én a Los Cabosi csúcsértekezleten az Unió és az USA vezetői úgy döntöttek, hogy mielőbb befejezik ezt a munkát, és megfelelő ajánlásokat tesznek a vezetők számára a tárgyalásokról. Mostantól és a záró jelentésig intenzív munkát kell folytatnunk a megvilágított területeken. Ez azt jelenti, hogy nagyobb részletességekkel kell foglalkoznunk a köztes jelentésben szereplő területekkel, és ezek fontosak lesznek a további tárgyalások során. Szerintem egy jó kiindulást mondhatunk magunkénak, és az egész világ szempontjából fontosak ezek. A záró jelentése pedig azt ajánlja, hogy egy átfogó ö, ö, egyezmény kerüljön majd letárgyalásra. Ezzel párhuzamosan végezzünk egy hatástanulmányt is. Ami pedig az időkorlátokat illeti, 2013 elején szeretnénk véglegesíteni ezeket a tárgyalásokat, és így 2014-től válhatnak ezek hatályossá. Most pedig szeretnék röviden beszélni arról, hogy a WTO szolgáltatási tárgyalásai hogyan állnak de Márti főigazgató már tájékoztatta önöket erről a témakörről májusban, és a főigazgatóság pedig júniusban adott egy technikai tájékoztatót. Ahogy tudják, az Unió továbbra is aktívan részt vesz a tárgyalásokban, és egy többoldalú szolgáltatási egyezményről, több mint 20 más országgal ezek az érintettek egy június 5-én egy közös sajtóközleményt adtak ki a tárgyalásokról. Ez egy kezdeményezés, ami egy jó kiinduló pont, ami az általános kereskedelmi és szolgáltatási egyezményre, a gats gacra épül, és meghatározza a kereskedelmi szabályokat. E tekintetben azt javasoljuk, hogy az GAC architektúrája kerüljön alkalmazásra. Amennyiben a gac ot fogadják el, akkor a megállapodások könnyebben beszorítható a multilaterális keretbe több VTO tagot szeretnénk ebbe bekapcsolni, különösen a nagy feltörekvő gazdaságokat. Egyre fontosabb szerepet játszanak ugyanis ezen államok a globális szolgáltatás kereskedelemben és a szolgáltatás liberalizálásban. A bizottság úgy látja, hogy ez egy alkalom arra, hogy megvalósítsuk a kereskedelem és a szolgáltatás területén meghatározott céljainkat. Ezért a részvételünk ezen tárgyalásokban a ö, tanácsnak a ö, tárgyalási útmutatója szerint történik. Az Európai Parlamentet pedig folyamatosan tájékoztatjuk a fejleményekről, és kíváncsiak vagyunk az önök véleményére. Köszönöm szépen. Thank you, Commissioner. Köszönöm szépen. Két téma van, ugye az egyik az EU-USA téma, a másik pedig a multilaterális megállapodások. a szolgáltatások területén. mivel két különböző témánk van, ezért eltérünk most attól a szabálytól, hogy az USA monitorozó csoport tagjainak adok először szót, hanem először inkább a koordinátoroknak adok szót most, és a frakciók természetesen dönthetnek úgy, hogy valamelyik taguknak szót adnak a monitorozó csoportból. Az EPP-vel néppárttal kezdjük. Biztos úr? Mindenek előtt köszönjük a prezentációt, és azt a lelkesedést, amivel a munkáját végzi. Hogyha megnézzük, hogy a két korábbi biztos alatt milyen mostohán kezeltük ezt a témát, nagyon örülök annak, hogy az ön biztosi tevékenysége alatt ez már nem így van. Az Európai Parlamentben 2006-ban, tehát 6 évvel ezelőtt nagy többséggel arra kértük a bizottságot, hogy 2015-ig integrált transatlanti piacot alakítson ki. A lépések azért hagynak kívánni valót maga után, maguk után. Különböző növekedési foglalkoztatási kezdeményezések voltak, a bizottságot arra kértük, hogy lépjen előre ezen a téren, és nagyon örülök, hogy végre itt tartunk. A világkereskedelem területén tényleg sok minden történt, eltolódtak a hangsúlyok, nem csak mi, hanem az, Euró- az Egyesült Államok is látja, hogy a világpiacon a erő, amit megjelenítünk, fokozatosan csökkent. Ugye ennek több oka van, ugye, tehát az emberi jogok, munkahelyjogok tiszteletben tartása, technikai normák, szabványok és így tovább. Tényleg szoros transatlanti partnerségre van szükség már csak emiatt, és ha megnézzük, hogy mi áll ebben az időközi jelentésben, láthatjuk, hogy a, az amerikai fél is fokozatosan felismeri, hogy itt vannak még kiaknázatlan területek, tényleg nagyon örülünk annak, hogy tesznek itt lépéseket ezen a területen, és lehetőség van arra, hogy a jövő évben megkezdődjenek ezek a tárgyalások. Jó lenne, hogyha tényleg itt megindulnának a dolgok, ez a repülő felszállna végre, de aztán ne eltűnjön valahol a semmiben, ahogy különböző szabadkereskedelmi tárgyalások során ez történt, hanem nagyon jó lenne, hogyha ez a repülő az Atlanti-óceán másik oldalán valahol leszállna, és az lenne a legjobb, ha ez még az ön mandátuma alatt történne, tehát legfeljebb 2014-15-re tényleg legyen valami eredményünk van még egy fél három évünk ennek az egésznek az előkészítésére. Arra kérem tényleg, hogy ezt használja, és felhasználja, és ki a frakcióm részéről annyit mondhatok, hogy mi tényleg minden tőlünk elhetőt megteszünk eh, ennek érdekében, hiszen érdekeltek vagyunk eh, abban, hogy eh, a demokrácia, az emberi jogok kérdését és különböző más normák területén, ahol ugye szükség van az amerikaiakra, mint partnerekre, hogy ott tényleg közös erőfeszítéseket tegyünk. Arra kérem tehát, hogy tegyen lépéseket ennek érdekében, és nagyon hálás lennék, hogyha az elnökünk is elfogadná ezt a javaslatot, tehát hogyha egy ilyen átfogó megállapodásról beszélünk, akkor nagyon sok jogszabályra szükség lesz az Európai Unióban is, tehát a kölcsönös elismerés, a szabályok harmonizálása, és így tovább. Ezek mind olyan témák, amelyek vonatkozásában nagyon jó lenne, hogyha az Európai Parlamentben mielőbb megteremtenénk a feltételeket ahhoz, hogy azok, akik tényleg jogszabályi területen tevékenykednek, azok mielőbb egyeztessenek, és ne csak akkor, amikor már hamarosan megkötjük majd a megállapodást, annak érdekében, hogy egy, egy ilyen megállapodás megkötése ne azon bukjon meg, hogy ö, ö, valamilyen esetleg értelmetlen vagy csak Európára vonatkozó szabályokat fogadunk el. Nagyon jól lentett az ipari, a közlekedési e, és több más szakbizottság e, környezetvédelmi, e, ezeket már mind említettem, mezőgazdasági. Tehát nagyon lényeges, hogy ezeket a szakbizottságokat bevonjuk, és tényleg megnézzük, hogy megkérjük a részünket a munkából, hogy a bizottságot mi segíteni tudjuk, hogy esetlegesen felmerülő problémákat mielőbb tényleg meg tudjunk oldani. Aztán nem a szolgáltatásokat illeti, biztos, hogy nagyon hálás lennék, hogyha még egyszer eh, mondaná ezt, hogy van egy 20 államos csoport, amelyel a tárgyalások zajlanak. A kérdés, hogy a vétős kereteken belül e, miért nem tudjuk ezt eh, megoldani, hiszen ez az egész oda tartozna. Nagyon jó lenne, hogy ha itt sem lennének problémák félreértések. Jó lenne, hogyha ezt megindokolná még egyszer, hogy miért nem tudunk egy ilyen megállapodást kitárgyalni a WTO keretein belül, miért van szükség, hogy a WTO kereteken belül ugyan, de multilaterális keretek között miért nem tudjuk ezt máshogy kezelni? Köszönöm. A tárgyalások nagy része szabályozási kérdésekkel foglalkozik, éppen ezért én is úgy gondolom, hogy tényleg minden tőlünk telhetőt meg kell tenni, hogy a kompetens illetékes szakbizottságokat bevonjuk, ugye környezetvédelem, közlekedés, stb. stb. Erre mindenképpen gondolunk, kellene. Hadd emlékeztessek mindenkit arra, hogy itt ebben a szakbizottságban felmerült az a gondolat, hogy útjára indítsunk egy saját kezdeményezésű véleményt, egy saját kezdeményezésű jelentést. Az ENSZ-USA kapcsolatok vonatkozásában. ez valamilyen módon köthető ez az időszakos időközi jelentéshez. Van egy menetrend terre vezetünk ezzel kapcsolatban. Szeptember 17-18-án vizsgáljuk meg ezt a jelentéstervezetet. Szeptember 21-én érkezhetnek, vagy szeptember 21-ig érkezhetnek be a módosítók. Októberben szavazunk a jelentéstervezetről, a plenáris októberi ülésén lesz majd a plenáris szavazás a lényeg az, vagy a célunk az, hogy bele tudjunk szólni itt még a tárgyalások korai szakaszában, és hogy a parlament véleményes rendelkezésre álljon, még mielőtt az EU-USA munkacsoport egy végleges jelentéssel jelenne meg az év vége felé. Én leszek a jelentéstevő ezzel kapcsolatban. Térjünk rá Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, helyénvalónak tartom és jónak tartom, hogy végre olyan megközelítésmódot alkalmazunk, amely az Egyesült Államokkal való partnerségi megállapodás megkötését elérhetővé teszi. De hát realisztikusaknak kell lennünk. Van már tapasztalatunk, amikor kisebb, nagyobb léptékű megállapodásokat kísérletünk meg megkötni, úgyhogy ténylegesen el kell gondolkoznunk szerintem arról, hogy hova kell helyeznünk a prioritásokat, a súlypontokat. Ugyanis itt egy rendkívül terjedelmes jogalkotás mellett nyilván fölmerül az a kérdés is, hogy mennyi úr beszélt arról, hogy a tárgyalások csak az amerikai Egyesült Államok beli elnökválasztás követően indulhatnak el, és hát mindannyiunk tudjuk, hogy az Egyesült Államokban hat hónappal az időközi választások előtt már nincsen igazából lehetőség a tárgyalások megindítására. Hogyha tehát az időkeret az másfél évre rövidül, akkor adott esetben itt bizonyos prioritásokat, súlypontokat kell kijelölnünk, mert nyilván a tárgyalásokon nem kerülhet sor minden kérdés megtárgyalására. Tehát meg kell néznünk, hogy a tarifális rendelkezések területén lennének-e prioritások, vannak olyan területek, ahol alacsonyak a vámtarifák mindkét oldalról, Ugyanakkor vannak olyan területek is, ahol magasak a tarifák. Például a tehergépjárművek esetében 22%-os kulcsok vannak, tehát a vámtarifák esetében is egy elemzést kell végeznünk, hogy hol vannak a mi különleges stratégiai érdekeink, és a nem tarifális kérdések területén pedig a, kibocsát, a teherautó kibocsátás mérésére vonatkozó közös ciklussal kapcsolatos tárgyalásokat évtizedek óta követem, és azt kell, hogy megállapítsam újra és újra, hogy nagyon nehéz ez a művelet, mert újra és újra versenyjogi szempontok válnak a vita részévé, úgyhogy jó lenne, ez lenne a kérésem, hogy a nem tarifális problémák esetében is jelöljünk ki prioritásokat, hiszen az a csomag nem szabad, hogy túl nagy legyen, eh, amit ön itt útjának indít, és bizony prioritásokat kell kitűzzön. Alde. Uh, is yeah, Robert Sturdy? Robert Sturdy itt van? Igen, nagyon köszönöm. Biztos úr. Nagyon örülünk a megközelítésének. I'm oh, sorry. You're more American than I am. well, this... well, uh, sorry, fault was mine? Let's go back to Alde because Maritje... Visszatérünk az Aldehoz, Maritje itt van. A és tagja ennek a monitorozó csoportnak. Nem tudtam, hogy először a koordinátorok következnek, aztán visszatérünk, nem minden esetre. Jó, köszönöm, hogy szót kaptam. Én is tagja vagyok ennek a mm, delegációnak, és a transatlanti kapcsolatok területén dolgozom. Nagyon örülök, hogy megindult ez a munka. Egy konkrét dologgal kapcsolatban lett volna a kérdésem, hiszen más kollégák már érintettek több témát. Az én kérdésem a technológiákra, szabványokra vonatkozik, az új technológiai területekre, hogy ott a kereskedelemre milyen lehetőségek vannak. Aztán általánosabban azt is meg szeretném kérdezni, hogy mit gondol, milyen hatása lehet az EU-s a kapcsolatoknak harmadik országokra nézve, különösen kereskedelem területén Kína, vagy más feltörekvő gazdaságok vonatkozásában, hogyha szorosabb lesz az együttműködés, tehát EU-s a viszonylatban. Az öldek részéről következik egy hozzászólás, aki koordinátor és, és ennek a mozgó csapatnak is. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, biztos úr. Mindig nagy öröm, hogyha eljön, ellátogat hozzánk ami eh, pedig eh, a, vegyük csak a repülőgépnek a képét. Van egy repülő, ami rendkívül gyorsan szállt Európa és az Egyesült Államok között, ez pedig a Concorde volt. Az utolsó Concorde eh, repülő az ugyancsak 25, kilót, 25 kilométert tett meg, tehát azért nagyon oda kell figyelni, hogyha túl gyorsan akarunk menni. Hát sajnos a az összehasonlítás a közeledés az Egyesült Államokkal, ez fontos, de amit én szeretnék megérteni, hogy túl a politikai szándékokon, a tárgyalásokban hol tartunk, hol tart az európai megközelítés, a single undertaking megközelítés és a sectorial approach, amit az amerikaiak alkalmaznak. Tehát az a típusú megállapodás, amire törekednek, hogyan áll valójában. Második dolog, miután alapvetően azért mégiscsak szabályozási kérdésekkel foglalkozunk, én nagyon örülnék, hogyha egy nagyobb konvergencia lenne például a tanúsítványrendszerekben, a tanúsítványi eljárásokban, de vannak nagyon komoly kérdések, például a földrajzi megnevezések, a kulturális szolgáltatások, audiovizuális terület, tudják, hogy ez mit jelent Franciaországnak többek között, az OGM, tehát a genetikailag módosított termékek, a húsfeldolgozás, például a hor hormonos marhával kapcsolatban voltak problémák, ott vannak az ügyek egymás után, hogy ezek a szabályozási kérdések, a dereguláció, az nem mindössze annyit jelent, hogy a nem vámjellegű korlátok alá mindent besöprünk, ha, amit európai nyelven kollektív preferenciák alapjának neveztünk. Látom ma, hogy mi a néppártnak az álláspontja ezen kérdésekkel kapcsolatban. Miután komoly gondjaink lesznek Japánnal, Egyesült Államokkal szabályozási keretek területén, akkor adott esetben mi a saját szabályozásunkat roncsuk le, mert akkor majd könnyebben tudunk tárgyalni. Ez szerintem nem lehet Európának a tárgyalási alapja mert ahogy bemondta a tehergépjárművekkel. Vannak céljaink a kibocsátásokat illetően. Az amerikai teherautók az európai utakon nem azonnal fognak megjelenni. De hát vannak igazi társadalmat érintő kérdések, amikkel nagyon fontos kérdések vannak, amik túlmutatnak a kereskedelmi és a gazdasági kérdéseken, mezőgazdaságon is. Tehát még egyszer szeretném érteni, hogy a politikai szándékon túl, ami teljesen legitim, hogy nagyobb gazdasági kereskedelmi együttműködést folytassunk az Egyesült Államokkal, elkezdtek-e foglalkozni mindezen témákkal, és hogyan látják, milyen kilátások vannak ezzel kapcsolatban. És még egy utolsó dolog, ha megengedi elnök úr, miután ő ön említette a WTO szolgáltatást, szolgáltatási tárgyalásokat, miután az Európai Unió és a az USA szabadkereskedelmi megállapodásról tárgyal. Mit jelent ez a multilaterális szempontból? Mert e, e, Japánnal, e, a Kanadával, Egyesült Államokkal való tárgyalások végül is azt teszik, hogy a nagy kereskedelmi frakciók, azok, blokkok, azok, amikor tárgyalni akarnak, akkor ezt a WTO-ban csinálják, és ott van ez az utolsó szelep, és ez kezd eltűnni. Robert Sturdy, aki nem csak koordinátor, hanem tagja az Egyesült Államok monitoring csoportjának is. Köszönöm, köszönöm biztos úr, nagyon örültem annak, amivel kezdte a beszédét, addig, amíg megemlített egy szót, mégpedig a mezőgazdaságot, meg ezt csúnyára gondolni. Amint ugye megjelenik a mezőgazdaság, pár dolgot leírtam, hogy a génkezelt élelmiszerek, betegségek, stb. stb. stb. stb. Folyamatosan ugye felmerülnek ezek a problémák, és tönkreteszik a tárgyalásokat. Nem tudom, nem tehetnénk-e félre a mezőgazdaságot? És úgy mondjuk külön tárgyalhatnánk ezt. Annyi lehetőségünk lenne, hogy tényleg az USA tárgyalások során annyi számunkra hasznos dolgot is kitárgyaljuk, meg számukra is hasznos dolgot kitárgyaljuk, de ezt félre kellene tenni. Ugye az USA-ban most elnökválasztások lesznek, kérdés, hogy ennek milyen hatása lesz mindenre, megemlítette a 18 hónapos időbeosztást, menetrendet, ez mind jó. Aztán mit gondol a pán csendes óceáni térség kereskedelmi megállapodásokról? Mit gondol? Ennek lesz hatása a mi tárgyalásainkra? Köszönöm. Elnök, köszönöm. Hamschaltz következik. Tessék. Köszönöm. Én is szeretnék köszönetet mondani önnek, biztos úr, bizonyítja ez a beszámoló, hogy ez egy nagyon sokat ígérő munka és munkacsoport, és ezt az eddigi fejtegetésé világosá tették. Egy szabadkereskedelmi megállapodásról, bár milyen legyen is az, szólnak ezek a tárgyalások. És itt az energiaforrás, biztosítás területén a konkurenciát szeretnénk visszaszorítani. Nem voltunk képesek más esetben a kereskedelmi megállapodás föltenni a vto nak a napirendjére, mert az amerikai választások előestéjén a kongresszusi képviselők féltek attól, hogy a munkahelyteremtés és növekedés témája nem igazán segíthető elő fenntartható módon. Úgyhogy ez felveti bennem azt a kérdést, hogy ez a program, ez a közös munkacsoport az európai polgárok és az amerikai polgárok számára hogyan fogja világosá tenni ténylegesen, áttekinthető módon, hogy a kereskedelmi kapcsolatok a két nagy régió között hogyan teremtenek majd munkahelyet. Tehát a befogadó és fenntartható és ökológiai szempontból megfelelő munkahelyek hogyan keletkeznek majd, amelyek aztán hosszú távon, fenntartható módon az Amerikához való viszonyunkat elősegítik. És nem csak a korábbi eh, piaci liberalizálásnak és a szabadkereskedelmi folyamatoknak az ismétlése lesz ez. Hogyha megnézzük az Európai Uniós és amerikai realitást, akkor azt látjuk, hogy az ugyanis egy kudarcot vallott kezdeményezés. A bizottság helyesen ismerte fel, hogy a kereskedelmi megállapodás elsősorban a gazdasági folyamatoknak a megkezd, megkettőződését akadályozza meg, elvesznek munkahelyek, és az újra struktúrát, kereskedelmi kapcsolatok csak egy későbbi fázisban vezetnek új munkahelyekhez. Megvan ennek ugyan a lehetősége, de rövid távon, középtávon nem fognak ezek munkahelyeket teremteni. Tehát hogyha a konkrét eh, időtervet figyelembe véve, amire ugye már ugye itt utalt a Kaspari kolléga, és gyorsítást követelt ezzel kapcsolatban, hogyha ezt megnézzük, akkor az európai polgároknak az elvárásainak nem igazán fogunk tudni megfelelni. Tehát, aztán itt van például az agráriumnak a kérdése, természetesen. Itt is az a fontos, hogy az európai piacot az amerikai termékek előtt megnyissuk. Itt beszélt Robert Stördi is a génmódosított szervezetekről, stb. Ezek olyan témák, amiket nyilvános eszmecsere részévé kell tennünk. Meg kell néznünk ennek a fejezetnek a tartalmát. Úgy gondolom, hogy ezt a fejezetet bele kell rakni a tárgyalásokba, kihagyni azt nem szabad, az nem segít, de hát itt mindenképpen egy közös tisztázásra van szükség. Örülök a köztes időközi jelentésnek, várom már a végleges jelentést, és fontosnak tartom a közös vizsgálatot, és fontos, hogy a közberuházásoknak a szinergia effektusait kihasználjuk, és a pénzügyi kapitalizmus által fenyegetett ipari és szolgáltatási szektorbeli munkahelyeket megbentsük, például a közkézen lévő beruházási bankok segítségével. Kell egy koherens megközelítésmód, amit Kaspari kolléga az Európai Parlament nevében követelt. Elképzelhető, hogy az ön irányítása alatt biztos úr más biztosok is valahogy részt vesznek ennek a munkacsoportnak a munkájával, tehát az felelősségi területén átlátható módon meg tudja mutatni, hogy hogyan tudjuk a közös megoldást megtalálni mások bevonásával. mi a saját állásfoglalásunkban nem igazán eh, mutattunk fel konstruktív megoldásokat, de a júliusi csúcs után most már feltűnik a fény az alagút végén, és úgy tűnik, hogy a tanács is további megfontolásokat, lépéseket tervez, és egy végleges jelentést kaphatunk készhez, amely megfelel a munkacsoportunk elvárásainak. Now, other members of this uh, committee... Pablo Falva következik a néppártól. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Csak egyetérteni tudok önnel abban, hogy mi jelentősége van a kereskedelemnek a munkahelyteremtésben és a jólét biztosításában. Ez természetesen segít nekünk abban is, hogy Európában végre kilábaljunk a válságból, úgyhogy szeretném a bizottságnak az ezirányba tett erőfeszítéseit és a társulási és partnerségi megállapodások kitárgyalása során tett erőfeszítéseit dicsérni. Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti tárgyalások során a közös értékekre kell építenünk, és így kell segítenünk a régióink közötti szabad kereskedelmet. És természetesen természetesen ezen kívül is az kaftában, a naftában, stb. meg kell mutatni az Mexikóval, Csillével, Közép-Amerikával, Kolumbiával, Peruval kötendő szabadkereskedelmi megállapodásokban is, hogy milyen előnyök vannak. De hát lehetnénk sokkal ambíciózusak milyen lehetőségeket lát a bizottság arra, hogy a közeljövőben egy hatalmas szabadkereskedelmi övezet jöjjön létre az Európai Unió, Latin-Amerika és Észak-Amerika között? Köszönöm. Mm, Arlan Desir, Szocialista Frakció. Merci, monsieur le commissaire. Pour... Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm biztos úr a tájékoztatást. Először is, ami az Egyesült Államokkal folytatandó tárgyalásokat illeti, hát rendben igaz, hogy ez a nagy transatlanti integrált piac, ez egy nagyon régi projekt, ez már elődeink is szerették volna, de mindig felvetődik a szabályozási autonómia és a kereskedelem politika autonómiájának kérdése. Vannak környezetvédelmi szabályproblémák, egészségügyi szabályproblémák, mezőgazdasági politikai gondok. És amikor konkrét problémákat látunk, például a teherautókét, amit említett Bert Lange kollégánk, nem csak az, hogy mások a kibocsátási szabványok, de azt is meg kéne nézni nagy ágazatonként és termékenként, hogy milyen hatásaik vannak ennek. Mert az igaz, hogy a vámtételek azok nagyon alacsonyak, és ez marginális a gazdasági hatás, ezt ön is elmondta. Mégiscsak a két legnagyobb áracsereforgalmi partnerről van szó világszinten. Tehát azért komoly ö, akadályok nincsenek, amik akadályoznák a kereskedelem kibontakozását. De hogyha még ezeket a fennálló akadályokat is lebontjuk, akkor meg kell nézni, hogy milyen hatása lesz ennek a Mindkét oldalon egyébként a, a foglalkoztatásra, a termelésre és így tovább, mert ezek lehetnek fontosak. Hogyan néz ki ez az Aleneához és Mexikóhoz, mert ugye az is egy nagyon integrált övezet. Azt mondhatjuk, hogy jó, hát Kanada az annyira nem érdekes, mert nagyon hasonló Kanadának a szabályozása, mint a miénk, de például Mexikóban már például termelési költségkülönbségek vannak az Egyesült Államokban, például, amikor, hogyha ez az, az Unió-USA egyezmény meg lenne, akkor ez azt is jelenti, hogy a, nagyon könnyen az Mexikóban gyármatott termékek bemehetnek az Egyesült Államokba, és onnan pedig szabadon be az Unióba. A másik a több oldalú megállapodás a szolgáltatások tekintetében, ha jól tudom, ez is egy régi terv. A WTO-n belül a GCS szabályaira támaszkodva, ez nem egy multilaterális megállapodás, hanem mint egy 20 országnak a megállapodása. Ön utalt az általános keretekre, a Dohai Development Roundra, az egyik alapelv volt, hogy itt nincsen reciprocitás a fejlődő országok és az iparosodott országok között. Ez megvalósulna a szolgáltatások esetében is, mert azért ott akkor probléma van, mert ha jól értettem, akkor a közbeszerzés esetében a bizottságnak és önnek is az álláspontja az éppen az, hogy reciprocitást kérjünk, vagy legalábbis megnyitjuk a közbeszerzést a feltörekvő országok számára. És van még egy probléma a közszolgáltatásoknál, erről már többször volt szó, mert a GCS-ben vannak olyan záradékok, amik a viszonosságot, ha egyszer megnyitottunk egy területet, ideértve a köz, például a közszolgáltatásokat is, közlekedés, víz, energia, egyebeket, visszacsinálni már rendkívül nehéz. Tehát egy kérdés, hogy hogyan lehet a nemzeti politikáknak garantálni a teret. És ha több oldalú megállapodás van, és utána a helyi önkormányzatok vagy a közhatóságok, akik kompetensek a közszolgáltatásokért, teljesen gusba ö, lesznek kötve, mert multinacionálisok előtt megnyitották a, part, a, a piacot akár nekünk, akkor ebből komoly politikai problémáink lesznek. Elnök, néppárt nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr nagyon fontos és ambiciózus tervet mutatott itt be nekünk, amely számtalan szempontot tartalmaz, és amelyek arra utalnak, hogy nagyon nehéz és kényes témákat kell majd kezelnünk. Először is el szeretném mondani, hogy egyetértek azokkal a kollégákkal, akik elmondták, hogy az agrárium, sőt, nem csak mezőgazdaságról, hanem itt az élelmiszeriparról is kell szólnunk, ezt külön kell kezelni. Ez ugyanis olyan szektor, olyan ágazat, amelyben jelentősek a különbségek az Egyesült Államok és Európa között. Itt vannak a génmódosított szervezetek, a tejadó, eh, illetőleg hús eh, szarvasmarháknak a tenyésztésében mutatkozó különbségek. Ezek mind olyanok, amelyekre utalhatunk. Aztán például itt van a lovaknak a vágása, ez Európában tiltott, az USA-ban nem. Tehát nagyon sok a különbség. Aztán nyilvánvalóan fontos az élelmiszerbiztonság szempontja is. Az agráriumban, illetőleg a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban olyan helyzettel kell szembenéznünk, ahol igenis foglalkoznunk kell a általános preferencia rendszernek a kérdésével, és ez megfelelő figyelmet kell, hogy kapjon a részünkről. Nem szabad, hogy ezt a két területet ebbe a ugyan fontos, de mégiscsak nagy és átfogó keretbe csak úgy belerakjuk, hanem annak a specifikumait figyelembe kell vennünk. Aztán itt van például a kereskedelmi háromszögnek a kérdése. Vannak egyezmények alapján az Egyesült Államokból bizonyos tagállamokba érkező termékek, és azok aztán nulla tarifa mellett, vámtarifa mellett jutnak be az Európai Unió területére. Hogyha létrejön ez a megállapodás, akkor ez azt jelenti, és ez egy banális példa, hogy az Egyesült Államokban hatályban lévő jogszabályok, amelyek bizonyos termékekre származás megjelölést írnak elő, számunkra, európaiak számára már nem mérvadóak ránk, nem vonatkoznak. Ezekre a termékekre a kölcsönösség elve érvényesül majd. Hogyha tehát az Egyesült Államok termékeket szállít nekünk, akkor kérdés az, hogy elláthatja-e ezeket eredet megjelöléssel. Ez egy olyan probléma, amivel foglalkoznunk kell. Nem akarok túl sokáig beszélni, de úgy gondolom, hogy a kollégák már teljesen világosan éltek megjegyzésekkel ezen a területen. Ami ennek a tervnek a volumenét illeti, tényleg szükségesnek tartom, hogy lépésről lépésre haladjunk előre, az egyes szektorok sajátságait külön figyelembe vegyük, ugyanis már az elején már az elején adott esetben felmerülhet, hogy bizonyos területeket kivonjunk ebből a szabályozásból, és így találjunk számukra kiutat, ahelyett, hogy zsákutcában manővereznénk magunkat. Tehát itt van ugye az eredet megjelölés kérdése, a kölcsönösség kérdése, a három oldalú kereskedelmi kapcsolatok kérdés, ezekkel foglalkozni kell. Next speaker is Miss... A zöldek részéről következik a következő Nagyon köszönöm. Köszönöm, hogy lehetőséget kaptam, hogy kérdést tegyek fel a biztosnak. 89 óta minden évben az USA kereskedelmi képviselete egy speciális 01-es jelentést készített el a harmadik országokról. Ezt ez a 301-es lista tartalmaz ezeket az országokat, amelyek esetlegesen kereskedelmi ellenlépésekre számíthatnak az USA részéről. Az Egyesült Államok néha uniós tagállamokat is felvesz erre a 301-es listára. Egy írásos kérdést tettem fel a kereskedelmi főigazgatóságnak, remélem erre választ is kaptam. Bár ez elég nonsens volt az a válasz, amire, amit kaptam, jó, 90-90 foglalkoztak ezzel a kérdéssel, és akkor a VTO azt mondta, hogy hát ezek a 301-es jelentések rendben vannak, amennyiben a szankciók a VTO vitarendezés, vitarendezési rendszerek keretein belül zajlanak. Egy diplomáciai eszközt is kapott az Egyesült Államok azzal, hogy így különböző tagállamokra nyomást gyakoroljon. és ez tovább csak töredezetté teszi az egész rendszert, ami már így is töredezett. A 99-es bizottsági értelmében nem volt harmonizált végrehajtási lehetőség az unión belül. Most a az igazgatóság azt mondta, hogy 2004 óta van ilyen harmonizált rendszer, tehát minden rendben van. Az USA azonban továbbra is ö, négy ö, országot ilyen listán tart 2012-ben, annak ellenére, hogy már végrehajtották a 2004-es irányelvet a szellemi tulajdonjogok védelme vonatkozásában. Spanyolország is alkalmazza például ezt, és alkalmazta már 2011 előtt, és 2011-ben még mindig listán volt. Lépéseket kellett tenni, hogy a listáról levegyék. Sürgős lenne tehát, hogy a bizottság tegyen valamit, hogy foglalkozunk ezzel 301-es jelentések kérdésével, különben nem csak nagyon töredezett végrehajtási rendszer lesz Európában, hanem egy nagyon káros, hanem ez nagyon káros is lesz. És ez a digitális információs korszak hajnalán nagyon rossz jellem. Nem, nem tudom, hogy foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel. Elnök, köszönöm. Én vagyok az utolsó hozzászóló. Két kérdésem van. Az első kereskedelmi kapcsolatok témaköréhez tartozik. Én magam aláírtam egy levelet, amit elküldtünk a bizottságnak és a tanácsnak, amelyben arra ösztönözzük a bizottságot, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy milyen ambiciózus kereskedelmi megállapodást lehetne kötni az USA-val. Ebben a levélben hangsúlyozzuk annak fontosságát, hogy tiszteletben kell tartani az egyes különböző érdekeket, amelyek megjelennek az Unióban. Ugye említette a földrajzi eredeti jelzőket, az egészségügyi normákat és így tovább. A kérdés az, hogy mit tehetünk ez ügyben az USA-val szemben nagyon is határozott álláspontjuk volt mindez idáig, nem igazán mozdultak el. Tehát milyen engedményeket várhatunk az USA-tól ilyen érzékeny kérdésekben? Ezek nem csak számunkra érzékeny kérdések, hanem számukra is. Válaszra lenne szükségünk mielőbb. Aztán a többoldalú szolgáltatás megállapodásról szeretnék kérdezni. Elmondta, hogy a bizottság részt vesz ezekben a mm, felderítő esetleges tárgyalásokban a DDA tárgyalások keretein belül. Mit gondol, szükség van tanácsi mandátumra, tárgyalások ö, ö, folytatására, és ha igen, mikor? Amikor már mindent kitárgyaltak, vagy valamivel korábban ennél annak érdekében, hogy a tanács foglalkozhasson a mandátummal, és hogy a parlament is hozzátehesse a saját véleményét ehhez. Nos, tehát nem kis számú kérdés volt, biztos úr. Well, feel free. I don't want to constrain you on time. I have no problem that you constrain me. you are my guest. Um, Daniel Kasparis question on the... Daniel Kasparis kérdezett a ö, különböző többfelet érintő ö, megállapodásokról egyáltalán semmi gondunk azzal, hogy multilaterális szinten tárgyaljunk ki mm, egy szolgáltatásokról szóló megállapodást. Ez volt az egyik mm, fő pontunk, kérésünk Genfben, Hongkongban, és így tovább, hogy tényleg párhuzamosan haladjunk előre a multilaterális szolgáltatási tárgyalások során is és itt ne korlátozzunk a NAMA dolgokra és a mezőgazdaságra. Mit is mondhatok erre? Valami tárgyalási, tárgyaló partnerre van szükségünk. Ha nincs tárgyaló partner, hát így meglehetősen nehéz vitatkozni. És a szolgáltatások kapcsán legalább 20 ország kész tárgyalni, többiek nem. Most, hogy ez jó vagy nem jó, azt nem tudom, de ez van. Mi egyértelműen elmondtuk, hogy azt akarjuk, hogy a szabályokat kövessük, hogy ezt multilaterális szinten lehessen alkalmazni utána is. A szolgáltatások vonatkozásában az USA kicsit más állásponton van, mint a Gatsben. Mégpedig, hogy ezt utána a multilaterális szinten ne lehessen alkalmazni. Én is úgy gondolom, hogy a már ismert rendszernek megfelelően kellene eljárnunk. Azt is látni kell, hogy itt a lényeg az, hogy azt kell megnézni, hogy itt most a multilaterális formációban tevékenykedünk-e. Hogy hogyan használjuk a negatív, pozitív listákat. Lehet, hogy ugyanarra az eredményre jutunk, teljesen mindegy, melyik utat járjuk, de a multilaterálisan megállapított eljárás ugye a, a GATS-ban van, annak megfelelően zajlik. Lange úr. Nagyon örülök annak, amit mondott az amerikai tehergépjárművekről. Az amerikai teherkocsik ugye sokkal szebbek, mint az európaiak. Ezt mindig is nagyon jónak tartottam az amerikai kultúrában. Ö, nagyon jó. Ö, festések is megjelentek ezzel kapcsolatban. az, hogy amerikai tehergépjárműveket lehessen forgalmazni Európában, hogy annak az a feltétele, hogy megfeleljenek az európai szabályoknak, részleteket, hogy megnézhetjük, de hát ez erre tulajdonképpen ezt tudom mondani. Stark eltűnt a teremből. Ami a szabványokat, szabályosítást illeti, egy kétutas megközelítést alkalmazunk ezen a területen. ez egyik oldalról az ipari ágazatot arra kérjük, hogy dolgozzon ki konkrét javaslatokat. Arra nézve, hogy mire van lehetőség az adott ágazatban. Jelenleg zajlanak ezzel kapcsolatban konzultációk. Véleményem szerint ez lehet a leggyümölcsözőbb rövid távon. Kell azonban valami strukturális megközelítés is a jövőre nézve. A tech keretein belül igyekeztünk már ennek érdekében lépéseket tenni. De ehhez anya időre van szükség. Középtávon valami közös struktúrát szeretnénk kialakítani. Tehát új szabványosítási eljárás edzőség a két blokk vonatkozásában egy közös struktúrára tehát. Az, hogy ez hogy működhet, hogy néz ki részleteiben, ezzel kapcsolatban jelenleg nem tudok részletekbe menni, hiszen további elgondolást igényel mindez. Egy közös eszközre van azonban szükség, ez biztos. Meg kell nézni, hogy milyen vitarendezési eljárást lehetne alkalmazni ilyen ügyekben. A szabályozást illetően is fel kell tenni a kérdést, hogy milyen igazságszolgáltatási testülethez fordulhatnak magánszemélyek, cégek ilyen ügyekben. Ehhez azonban, mint már mondottam, időre van szükség, hogy ennek részleteit kialakítsuk. Nagyon lényeges, hogy kölcsönösen ugye elfogadjuk a szabványokat, normákat, szabályokat, úgy, ahogy tettük ezt a belső piacon. Most vannak, akik ugye ezt mondják, én a magam részéről nem gondolom, hogy ez az USA-EU vonatkozásban működne. Ennek nincs szerintem valóság alapja, nem igazán realisztikus. Aztán, hogy ennek az egésznek van-e hatása a harmadik országokra. Persze, hogy van ennek valami politikai vonzata. A világ változik, mégpedig nem lassan. És hogyha meg akarjuk tartani a pozíciónkat, akkor meg kell erősítenünk a helyzetünket. természetesen vonatkozik ez mindkét blokkra. Zsadó úr. Úgy gondolom, hogy egyetértünk, hogy ez egy átfogó globális megközelítés kell, hogy legyen, ahogy ezt brüsszeli zsargonban illetjük. És a vitákban, a megbeszélések során lehetnek még apróságok, bár az alapötlet az már elfogadott. Úgy gondolom, hogy csak így juthatunk el valahova. Azt, hogyha most minden mást félreteszünk, ahogy ugye valaki mondta, akkor akkor ugye ez elvezethet oda, hogy már nincsenek is vámtarifák egyáltalán. Persze, hogyha megnézzük a tranzakciók szintjét, akkor láthatjuk, hogy ez meglehetősen magas összeget tesz ki, magas számú, nagyon sok ilyen művelet zajlik tehát. És igazából ez hozzájárulhat ahhoz, hogy a, a, az iparunkat, az ágazatainkat finanszírozzuk, támogassuk. Ez e vonatkozásban fontos, hogy ez egy átfogóbb megközelítés, egy átfogóbb megállapodás részét képezze. Egyetértek Zsada úrral abban, hogy itt nem technikai akadályokról beszélünk, ez sokkal inkább egy politikai realitás, ami ugye megjelenik bizonyos dossziék kapcsán, mind Európában, mind az Egyesült államokban. Sokan azt mondják, vagy úgy prezentálják, mintha ez technikai akadály lenne, de valójában egy politikai akadály vannak ugye erre példák, nem mindig könnyű megoldást találni. És hogy ennek van-e hatása a multilaterális szinten? Én a magam részéről sokkal inkább egy multilaterális megállapodást szeretnék. Mivel, hogyha bilaterális megállapodásokat igyekszünk kötni, az hatalmas erőfeszítéseket igényel, egyáltalán nem könnyű. Jelenleg azonban ez tűnik az egyetlen megoldásnak, mivel nincs egy alap megállapodás ahhoz, hogy multilaterális szinten tovább tudjunk lépni. Ezt meg lehet nézni, ennek utána lehet járni, de jelenleg erre látszólag nincs megoldás. Még azt is merném állítani, hogy ez egy hiba esetlegesen, bár nem a mi oldalunkról, vagy mi a részünkről igyekezni kellene bizonyos területeken megállapodásokat kötni, valami megoldást találni. Szörnyű, félre szeretné tenni a mezőgazdaságot. Jó kapcsolatai az Egyesült Államokkal. Azt javasolnám, hogy legyen a nagykövetünk abban, hogy meggyőzze az amerikaiakat erről. Várom a kétségkívül pozitív eredményeit ez ügyben. A választások kihatása. Nos, most nem fogok én véleményt nyilvánítani az Egyesült Államok beli választások esetleges várható eredményeivel. Nem igazán szerepem ez nekem, nem tisztem ez nekem. Mondhatnék én erről valamit, de nem igazán látom annak a hozzáadott értékét. Ami a TPP-t illeti, ez egy nagyon lényeges folyamat politikai szempontból. Tehát mindig ez a helyzet a szabadkereskedelmi megállapodásokkal. Nos, ami tehát a nevezett TPP-t illeti, ennek szélesebb körű politikai jelentősége van. Ez nem feltétlenül ugyanarra alapul, ugyanarra az elemzésre, mint például amikor a világgazdaság főszereplőit vizsgáljuk, hogy a geopolitikai szempontból fontos hatalmakat folytatunk, ugye ázsiai országokkal is megbeszéléseket, az ASEAN részéről, tárgyalunk Indiával, kínai befektetésekről, persze azt Kínával. Van tehát arra felé is politikánk, van ehhez politikai elemzés is ennek van a politikai alapjai, és majd a jövő mutatja, hogy milyennek a jelentősége. A politikai alapon végzünk elemzéseket, azzal nem jutunk feltétlenül minden esetben messze. De persze majd meglátjuk. Scholz úr. Úgy gondolom, hogy itt egyfajta véleményi különbség van. Itt arról van szó, hogy valaki hisze vagy nem hisze a kereskedelemben. Nem tudom, hogy meg lehet győzni Solcorat az én véleményemről, mondjuk ez most nem könnyű, hiszen eltűnt. Ugye itt elmondhatjuk, hogy alapvető véleménykülönbség van. Amivel ön érvelt, vagy amivel ő érvelt, az tőlem igazából idegen a tekintetben, hogy a gazdaságnak milyen szerepe lehet. Ezt talán hagyjuk is ennyiben. Ez is része a demokráciának. Ami pedig az Amerika és az Unió közötti megállapodásokat életi, én azt javaslom, hogy először nézzük, vegyük be Először vegyük be manhattan aztán pedig Berlint. A más következő kérdése pedig ugye ön arra utalt, a NAFTA egyezményre utalt Ennek nincsen kihatása első látásra, ami megállapodásunkra, mert természetesen minden egyes megállapodásban vannak különböző szabályok, amik a termékek eredetére, származására vonatkoznak. Ez szükséges ahhoz, hogy ezek a származási szabályoknak ne legyen az az eredménye, hogy utána a mexikói termékek mondjuk szabadon juthassanak be az Egyesült Államokon keresztül az európai piacra. Tehát erre mindenképpen van egy nagyon fontos fejezet, amit ki kell dolgozni az eredet szabályokra. Ez vonatkozik a Kanadával kötött egyezményre is, tehát ez önmagában nem lesz olyan eredménye, mint amitől ön tart Ami pedig a szolgáltatásokat illeti, természetesen egyébként ez szerepel is a szolgáltatási megállapodásban, ugye ön ezzel kapcsolatban kérdezett, tehát arról van szó, hogy a GATS, az általános kereskedelmi vámtarifai szolgáltatási egyezményben különböző tartalékok és egyebek legyenek. Ez benne van az audiovizuális ágazatra vonatkozóan is, és az, hogy privatizálásra kerüljenek a közérdekű szolgáltatások, erről szó nincsen a GATS-ban, tehát a megállapodásban, amiket megállapodunk, tehát a megfelelő tartalékok képzésére természetesen van lehetőség, ez kivitelezhető. Felírtam a vállalt kötelezettségeket is, csak nem tudom, hogy ez már mire vonatkozott. Mikrofon nélkül. Ezzel kapcsolatban nem tudok azonnali választ mondani, hogyha szeretne erre a kérdésre visszatérni, és ez, akkor ezt az magában a megállapodásban kellene megemlíteni, hát ennyit tudok most így hirtelen mondani, ennél további részletekben nem tudok menni. De köszönöm az észrevételét. And then, uh, Madame Andersdotter, we have tried... asszonynak mondom, hogy megpróbáltunk uh, válaszolni az ön rendkívül részletes kérdésére. Természetesen feljegyeztem, hogy ön mennyire ragaszkodik a határozott betartására a szellemi tulajdonjogi szabályoknak az interneten nem igazán tudunk egyetérteni azzal, hogy az USA listázza az országokat, mint például Spanyolországot, a, hogy megfelelnek-e a szellemi tulajdonjogi kötelezettség vállalásaiknak, ugyanis az USA nem ö, ír elő ö, kötelezelírásokat a tagállamai számára, az államai számára, tehát itt erről tárgyalhatunk az amerikai partnerünkkel, ezt meg is tesszük, és mi is felsorolhatjuk a szellemi tulajdonjogi listáinkba, ugyanígy, hogy az írek és másokat, de nem tudjuk megtiltani azt, hogy hát különböző jelentések készüljenek. És végül az utolsó kérdés, amit a Moreira úr, a szakbizottság elnöke tett fel. Ahogy a bevezetőmben is mondta Moreira úr, a meglévő mandátum alapján járunk el. Ez azt jelenti, hogy az a véleményünk, hogy nekünk nincsen szükségünk további mandátumra, vagy újabb mandátumra. Természetesen amennyiben az Európai Parlamentnek az a véleménye, hogy egy eh, határozatot vagy jelentést kell készíteni, vagy bármit a mandátumokra vonatkozóan, akkor önök ezt megtehetik, és mi az önök észrevételeit is figyelembe fogjuk venni. De abból indulunk ki, és eddig ezt a tanács nem vitatta, hogy el lehet kezdeni ezeket a tanácsokat a meglévő mandátum alapján. Tudom, hogy az Európai Parlamentnek az álláspontja az, hogy mielőtt egy mandátum eldöntése kerül, önöknek is lehetőséget kell kapniuk a véleményük elmondására. Hát természetesen ez önöktől függ, hogy mit tesznek, de ezt akkor valamilyen más módon kellene alkalmazni, mert ugye most már van egy mandátumunk, tehát maga az az elképzelés, hogy önök készítenek egy jelentést, egy állásfoglalást, egy véleményt, vagy nem tudom én mit, ez az önök diszkrecionális joga, és üdvözlöm. Ezzel nekem semmi gondom nincsen. Köszönöm szépen, biztos úr, ezt akkor meg fogjuk fontolni. Köszönöm szépen, hogy ismételten itt volt velünk, rendkívül gyümölcsöző volt az eszmecsere, és később majd még vissza fogunk nyilvánvalóan térni erre, akkor, amikor a különböző jelentéseinket vitatjuk meg ugyanebben a kérdéskörben. Most pedig akkor elbúcsúzunk a biztos úrtól, és már nagyon szorít bennünket az idő, úgyhogy térjünk rá gyorsan a 16-os és 18-as napirendi pontokra. Közös vitát folytattunk három véleményről, véleménytervezetről. Ezek az úgynevezett közbeszerzési ö, csomagok, amelyek a jelenlegieket helyettesítenék. Ebben az IMCO a vezér szakbizottság. De miután van egy külső dimenziója is a közbeszerzéseknek, ezért mi is részt veszünk ebben a véleményünkkel. Ennek a három véleménynek a jelentés tervezője Gianluca Susta, SND, tehát Szociális Demokraták részéről megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Látom, hogy eh, nagyon előre haladott már az idő, ezért megkísérlem a lehető legrövidebbre fogni a szót. Először is vannak bizonyos eh, formális kérdések, például ennek a témának a menetrendje, az irányelvvel kapcsolatos módosító indítványok beadásának határideje július 18-a. De kérni fogom, hogy a véleménye, illetve a koncesziós kérdéssel kapcsolatos módosítók benyújtásának határideje szeptember legyen, harmadikán, tizen, vagy, tehát szeptember 3-án, 17-én foglalkozhatunk vele, és decemberben lesz majd a plenáris szavazás, így akkor aztán a koncesziós irányelvvel kapcsolatos módosító indítványok kidolgozására több idő lenne. Az IMCO szakbizottságnak a jelentése is átdolgozásra kell, hogy kerüljön elég erősen, mert nagyon sok módosító indítvány született ott is. Így hát a a koncesziós szerződések odaítélésével kapcsolatos véleményük esetében is több időt engedhetünk magunkkal, és a módosító indítványok szeptemberi beadását irányozhatnánk elő. Ami pedig a dolog érdemét illeti, nem kívánom megismételni azt, amit már az első eszmecserében elmondtunk. A, nyit, a piacunk nyitott, 85%-ban nyitott már, mondhatnánk, ami az európai piachoz való hozzáférés illeti. Olyan világban élünk ugyanakkor, amelyben a politika nem feltétlen kívánja a közbeszerzések piacát megnyitni az európai vállalkozások előtt. 12% az Egyesült Államokban, Japánban, 23% Kanalában, 33% Kóriában 50% a vállalkozásoknak a hozzáférés lehetősége. Reméljük, hogy ezek az országok és világrégiók 85%-ban férnek jelenleg hozzá a piachoz. Most egy nemzetközi megállapodás irányába mozdulunk el, amely 1981 óta van hatályban a WTO keretében. Mind a hét mind a 27 tagállam és az Európai Unió tagja ennek, és ez az egyetlen egy kötelező érvényű keret, amely szabályozza világszinten a közbeszerzéseket. A világ GDP-jének a 3%-áról beszélünk, azonban nem mindenki számára kötelező ez a megállapodás. Ez csak 15-re érvényes a WTO tagok közül természetesen ugye az Európai Uniónak a 21 tagállama, ezek közé tartozik van 22 megfigyelő tag is a szerződő felek, elsősorban iparosodott országok, tehát nem fejlődő, illetve feltörekvő országok. a kínai csatlakozási tárgyalások, valamint az ukrajnai és jordániai csatlakozással kapcsolatos tárgyalások már folyamatban vannak. Aztán itt a különböző tárgyalófelek különböző kötelezettségeket vállaltak, és vannak fenntartások is a nagy szerződő felek részéről, ezek meglehetősen nagyok. Ami a különböző szempontokat és a módosító indítványokat illeti, a közbeszerzéssel kapcsolatban számos módosítást javasoltam, de a nagy vízügyi, energiai és egyéb ellátó vállalatokkal kapcsolatban is javasoltam módosításokat. Bizonyos módosító indítványok a nemzetközi összefüggéseket kell, hogy kiteljesítsék a különböző ágazati szolgálatokkal kapcsolatban, és a más irányelvekkel kapcsolatban, és ebbe az irányba mennek a módosító uniók. Ezen túlmenően a nagyobbaknak a kölcsönösségre vonatkozó koncepcióját is figyelembe vettük. Az Európai Unió ezen a területen, a nemzetközi piacok megnyitása területén nagyon ambiciózus politikát folytat, és itt is a kölcsönösségre kíván építeni, tehát itt is ezt emeltük ki, és ahogy a Döhögt bárnyi javaslatból is kitűnik, ebből is átvettünk valamit, ez ugye egy irányelv, nem egy rendelet, tehát kicsit rugalmasabb, kell, hogy legyen, vagy lehet. Olyan termékeket és szolgáltatásokat nem veszünk be a hatája alá, amelyekre nemzetközi szabályozás nem vonatkozik az ellátó vállalatokkal, közművekkel kapcsolatos, valamint közbeszerzésre és koncesziósra, koncesziós szerzésekre vonatkozó szabályozásból, tehát kivesszük ezeket a szolgáltatásokat, árukat. Valamint kivesszük azokat is, amelyek harmadik országokból érkeznek. Hogyha ezek az irányelvek ténylegesen a bizottság által beterjesztett formában mennek át, de nem a bárnyi Döhök által javasolt rendelet a következő döntési fázisban, akkor védtelenül fogunk állni itt a külső hatások előtt. Tehát jó lenne, hogyha a kölcsönösségnek az elvét sokkal jobban erősítenénk, és jó lenne, hogyha e tekintetben konzultálnánk a korábbi közművekkel kapcsolatos irányelvet is. Hogyha túlzottan alacsonyak a küszöbök, túlságosan alacsonyak az árak, vagy túlságosan magasak, akkor automatikus kizárásra kerül az ajánlattevő. Tehát nagyon szigorú kritériumok vannak itt, annak érdekében, hogy különösen alacsony áru, vagy különösen magas áru ajánlatokat automatikusan kizárjuk. Ezzel kapcsolatban vannak nemzetközi előírások is, amiket felvettünk, aztán felvettük a munkafeltételekkel kapcsolatos 84-es ILO konvenciót is, ezen túlmenően a kollégákkal, az imkóbeli kollégákkal együtt működve más szempontokat is kiemeltünk. Az Empölő szakbizottság is foglalkozik a foglalkoztatási, illetőleg a munkajogi szempontokkal, aztán az Envi Bizottság a környezetvédelmi implikációkkal és a nemzetközi partnerekhez fűződő kapcsolatok alapelvét is figyelembe kell venni. A házon belüli eljárásnál is a küszöbérték a javaslatomra meg lett eh, emelve, és azt a célt tűztük ki, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak a lehetőségeit kihasználjuk, és az új intézményközi megállapodásban foglaltakhoz igazítjuk hozzá a javaslatban lévő előírásokat. A különböző viták fényében, amit a más szakbizottságokkal folytattunk, úgy gondolom, hogy az elkövetkezendő napokban további módosító indítványok is fognak érkezni, így például a fizetési késedelemmel kapcsolatos irányelv fényében is, nyilván majd ott is majd értekeznünk kell. A közbeszerzés területén természetesen foglalkoznunk kell nem csak a fizetési késedelmekkel, hanem a munkahelyi biztonság kérdéseivel is, és a kollektív szerződések kérdésekkel is, valamint utalnunk kell mindazokra az Európai Uniós előírásokra, amelyek a környezetvédelemre, a szociális előtakarékosságra, a nyugdíj előtakarékosságra vonatkoznak a legalacsonyabb költségeknek az elvét is érvényesítenünk kell. Ezzel Tarabella kolléga foglalkozik a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok keretében. Ennyi szerettem volna elmondani, hogyha kérdések vannak, szívesen megválaszolom azokat. To the shadow, starting with Pavel Zalewski, EPP. Az árnyék jelentéstevőknek adok szót. Épp párt először. Köszönöm szépen. Hanzik asszony nevében szólok, ő az árnyék jelentéstevőnk. De lengyelül teszem meg ezt. Sorry. E, pani Hanzik pragnie podziękować panu Suście. Hanzik asszony Szuszta úrnak köszönetet szeretne mondani a véleménytervezetért. és az abban foglalt módosító javaslatokért, amelyek véleménye szerint megfelelő irányba mutatnak. Nem lesznek különösebb észrevételeink, és nem okoz majd gondot, hogy kompromisszumot találjunk. De aztán, de, ez, de azért vannak kérdések, amelyek foglalkoztatják őt. Először is. A magánszektor és a közféra közötti együttműködésnek a feltételei. A bizottság már elmondta, hogy az ilyen PPP konstrukciók azok figyelembe vehetők, Ugyanakkor ezek területén a jogbiztonságot növelni kell. Hanslik asszony elmondta, hogy neki az lenne az elvárása, kívánsága, elképzelése, hogy az Európai Unió, az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlata jobban megmutatkozzon a szövegtervezetben. Tehát találnunk kell egy bizonyos százalékos számot, hogy mit tekintünk egy közbeszerzési eljárás tárgyánál lényeges részvételnek, részaránynak. A következő alapelv tudjuk, hogy a közbeszerzések piaca nagyon is nyitott, Így tehát fontos, hogy a KKV-knak hogyan tudjuk biztosítani a hozzáférését. Nyilvánvalóan el kell kerülnünk a diszkriminációt, úgy a nemzetközi nagyvállalatok, mint a KKV-k diszkriminációját, és nyilvánvalóan az európai szabályozásnak is foglalkoznia kell ezzel a kérdéssel. Úgyhogy itt eh, előrelátásra, gondosságra van szükségünk a vélemény előadója kivétel bevezetését, megállapítását javasolja a 13-as cikkely esetében. Ezek a közérdekű szolgáltatásokra vonatkoznak ezek az előírások, és Hansli kolléga nem tudja, hogy a, nem megyünk-e túl messze a kivételek megfogalmazásával. Ezekre vonatkozóan a közérdekű szolgáltatásokra vonatkozóan is vannak már külön előírások, és nem feltétlen vonatkoznak, nem feltétlen tartoznak ezek a szolgáltatások a mi hatáskörünkbe. Hazli kolléga módosításokkal kíván élni a legalacsonyabb, összességében legalacsonyabb áruajánlatra vonatkozónak vonatkozóan is jónak tartja, hogy a bizottság erre külön előírást kíván létrehozni, de az a helyzet, hogy meg kell néznünk, hogy egyáltalán a jelenlegi előírások nem elegendőek-e, illetőleg javíthatóak-e. Ezzel kapcsolatban is Antik Asztonynak módosító indítványa lesz. Lesznek további módosító indítványok is a alacsony áru ajánlatokkal és az ezekkel kapcsolatos küszöbértékekkel kapcsolatban. Így például legalább öt ajánlatnak kell érkeznie ezzel kapcsolatban, és módosítója lesz a kolléganőnek. No, no, no. Az zöldek részéről következő a következő jelentéstől. Köszönöm szépen. A jelentéstevő azt javasolja, hogy a vitát eh, a koncesziós szerződésekről halasszuk el, hát miért ne? Az biztos, hogy mi a legutóbbi pa- európai parlamenti jelentésre támaszkodunk, amely októberben került elfogadásra, és ami azt mondja lényegében, hogy nem szükséges új tárgyalást, vitát nyitni erről ezzel kapcsolatban, mert nem bizonyított, hogy vannak diszkriminációk vagy torzulások a belső piac működésében. És nem igazán magyarázható meg, hogy miért vizsgálunk felül egy irányelvet, hogyha nem mutattunk rá torzulásokra olyan torzulásokra, amelyek arra kényszerítenének bennünket, hogy ezt a felülvizsgálatot elvégezzük. Tehát ez volt a parlamentnek az álláspontja októberben. Tehát mi szeretnénk ehhez az állásponthoz tartani magunkat, amikor arról döntünk, hogy szükséges-e az irányelvet felülvizsgálni. Ami az egyéb elemeket illeti, nagyon jól e, értjük azt, hogy van egy nagyobb kölcsönösség irányába való elmozdulási igény, ez megfelelne egy teljesen jogos politikai célkitűzésnek. Azonban szerintünk ez nem lehet a lényege azon módosítóknak, amiket javaslunk. Például volt egy vitánk arról, hogy milyen legyen a transatlanti kapcsolat. Az Egyesült Államok az ereje a kereskedelmi kapcsolatokban olyan, hogy a politikai, politika a politikájuk egy iparpolitikára és egy nagyon erős politikára, világos egyértelmű politikára támaszkodik. Nekünk Európában mezőgazdasági politikánk van, és ez mindig mindent meghatározott. Ennek lehet örülni, vagy nem, Robert nem örül, de ez mindig meghatározta az európai álláspontot, amikor nemzetközi tárgyalásokat folytattunk. Csak az a helyzet, hogy iparpolitikánk viszont nincs és szükségszerűen, amikor kereskedelemről kell tárgyalnunk, akkor mit akarunk megvédeni? Ugye erről nem tudjuk, hogy mit akarunk megvédeni. Tehát én úgy gondolom, hogy a közbeszerzési politikánk, mert ugye ez e, már történt utalás, ez egy nagyon nagy része a gazdaságunknak, nem annyira, mint Dél-Koreában vagy Kanadában, de 18-19-20 százalékot tesz ki a gazdaságunkban. Ennek elsősorban meg kell határozni azt, amikor közbeszerzésről beszélünk, azt kell először meghatározni, hogy mit akarunk a saját gazdaságunkra, és utána lehet csak aztán arról beszélni, hogy ennek mi a megfelelő kereskedelmi megjelenítése. És mi ökológusok úgy gondoljuk, hogy az elsődlegesen a kis és közepes vállalatoknak kell adni, helyt adni, nem csak azért, hogy a nemzetközi piacra kijussanak, hanem hogy Európában is hozzájuférjenek a közbeszerzési piacokhoz. Ugyanez vonatkozik a szociális környezetvédelmi aspektusokra. Van egy téma, amely egy kicsit visszájáról kezeli ezt a kérdést, ami pedig a helyi szint. Egyetértünk az Ontarióval, a Kanadával, miközben például Olaszországban megint csak egy másik eh, van a helyi tartalom, És a zöldek frakciója pedig úgy ítéli meg, hogy nagyon kevés olyan iparpolitikai eszközünk van, nagyon kevés iparpolitikánk valami nem kerül sokba. Következésben iparpolitikai elemnek kell tekinteni a közbeszerzést, a többek között a KKV-ink érdekében, és a helyi tartalom az egy olyan elem kell, hogy legyen, ami lehetővé teszi egy iparnak a fenntartását, vagy a visszaiparosítást, és ez kell, hogy legyen a munkánk lényege. Elnök, köszönöm szépen. McClarkin asszony az ECR-ből. Jó estét kívánok, kedves kollégák! Én is szeretnék köszönetet mondani a jelentés készítőjének. Nagyon sok és nehéz munkát végzett ezzel a véleménnyel. Alapvetően fontos, hogy megragadjuk ezt az alkalmat, és a, kidolgozzuk a közbeszerzési kereteket, és ezt figyelembe véve azt is, hogy milyen kontextusban élünk, illetve hogyan alakul ez a gazdasági válság. Különböző küszöböket kell meghatározni a koncesziós szerződésekhez. Szerintem itt differenciálni kell a koncesziók a 2,5 millió és 5 millió az egyéb koncesszióknál. Tehát ez fontos lenne tisztázni és megmagyarázni miért szükséges ez, miért remélem, hogy a pénzünkért jobb értéket fogunk kapni, tehát az értékarányosság javulni fog. De hogyha például jó lenne, hogyha valamilyen kvantitatív számadataik is lennének, és akkor talán a bizottságnak is vannak észrevételi ezzel kapcsolatban, hogy ezek a változtatások milyen eredményt hoznának. Én szeretném azt is megkérdezni a 4-es, 5-ös és 23-as módosítókról a közintézményi szerződésekkel kapcsolatban. Itt ez a kölcsönösségi eszközzel kapcsolatos. Tehát úgy gondolom, hogy itt az óvatosságot kellene alkalmazni, és nem csak össze-vissza ítézni bizonyos szövegeket, mert esetleg vált, tehát esetleg csak egy utalást tenni a rendeletre, és jobb lenne nem szó szerint idézni. De mindenképpen nagyon fontos kérdés ez, és szerintem még sokat tennivalónk a szakbizottságban, és remélem, hogy a jelentéstevőnek vannak válaszai számomra. Elnök, köszönöm szépen, Kaspari kollega a néppárt részéről. Kedves kollégák, nagyon hálás lennék, hogyha a vélemény előadója a módosító indítványait még egyszer átfol, átgondolná, megfontolná. Alapvetően támogatni tudom, amit írok, és érdemben, tartalmilag nem is látok túl nagy különbözőségeket, de két dolog fontos számomra. Két alapvető kérdés van. Először is mi, ami hatáskörünk szakbizottságként, a másik dolog, ami számomra nagyon is a szívügyem az a külső dimenziója a közbeszerzésnek, ugyanis vannak ezzel kapcsolatban módosító indítványok, és ez pontosan az a terület, ahol a mi szakbizottságunk az illetékes. Megmondom nyíltan, nagyon nehezemre esik, hogyha megnézem ezt a három véleményt, és mindegyikben ugye a közbeszerzésnek a küldimenziójáról kell elgondolkoznom, akkor akkor itt ugye megállapodunk valami fajta értelmes megoldásban, ez volt ugye az én, ez lesz majd az én jelentésemmel kapcsolatos vitában is, de aztán ugye nem mi vagyunk az illetékes bizottság, nem mi visszük tovább a munkát, le, leadjuk az imkónak az anyagot, és azt csinál az imkó, amit akar. Tehát nagyon sajnálatosnak tartanám, hogyha az imkó szakbizottság később valami olyan dologról határozna közbeszerzés külső dimenzióval kapcsolatban, ami a mi saját elképzeléseinkkel, például az én jelentésem keretében folytatott munkánál egyáltalán nem állnak összhangban. Tehát az én kérés kérdésem az lenne, e, hogy nem tudna elgondolkozni a vélemények előadója arról, és egyáltalán nem tudnak mindannyian elgondolkozni arról, hogy ezen a területen, a külső dimenzió esetében, hogyha külső e, e, ajánlattevőkről van szó, akkor ezen a területen nem tudnánk-e egy gentleman's agreement keretében teljesen elhagyni mindenféle megállapítást, hogy aztán ez ne korlátozza a munkát az én jelentésem esetében. Én nem akarom elkerülni a vitát, de és nyilvánvalóan jó lenne, ha megállapodás szeretné itt a szakbizottságban, de szeretném azt kérni, hogy itt a szakbizottságban állapodjunk meg valamiben, és ne adjuk át aztán a cselekvést, ne engedjük ki a gyeplőt a kezünkből, adjuk át az egészet az IMCO szakbizottságnak, és ezáltal ne tegyük tönkre az én jelentésem keretében folytatandó munkát. Jó lenne, hogy ebben meg tudnák állapodni. Good point. Jó felvetés. Ja, Köszönöm szépen, elnök úr. Nyilvánvaló, hogy a közbeszerzés stratégiai segítője a belpolitikai orientációnak, kereskedelmi és ipari politikai orientációnknak. Erről volt itt eddig is szó. Éppen ezért helyén való és szükséges szerintem, hogy ezzel kapcsolatban élünk megfogalmazásokkal. Egyrésztről a közbeszerzési megrendelések odaítélését hozzá kell igazítani a politikai szükségletekhez, iparpolitikai ö, szükségletekhez. Fontos, hogy például a buszok és a beszerzendő teherautók esetében a közbeszerzési szempontokat kiemeljük, és a legjobb környezetvédelmi sztenderdeknek ezek megfeleljenek, de nyilvánvalóan hangsúlyoznunk kell az innováció kérdését is, tehát például azok a számítógépek, amiket beszerzünk, legyenek energiahatékonyak, még akkor is, hogyha ezt nem feltétlen az összes gyártó képes biztosítani. Vannak például az Egyesült Államokban a közbeszerzési eljárásoknál bizonyos innovációs kvóták, amiket megállapítanak. Tehát ezt kellene világosan megfogalmaznunk fontos, hogy a közbeszerzésnek az iparpolitikai dimenzióját lássuk, és itt kritériumok legyenek. És ami pedig a külső dimenziót illeti, eh, Daniel függetlenül az általad benyújtandó jelentéstől ez olyan kritérium, amely általában mérvadó lesz a közbeszerzési megrendelések területén. Fontos, hogy az európai eh, ipar védelme esetében bizonyos kritériumokat határozzunk meg a kívülről jövő ajánlattevők számára. Így például a szociális sztenderdeknek, környezetvédelmi sztenderdeknek az érvényesítése biztos, hogy szóba fog kerülni ebben a körben. Aztán az illegális állami támogatásoknak a kérdése is szóba fog kerülni, és ide tartozik a szellemi tulajdonjogoknak, a szerzőjogoknak a megfelelő védelme is nyilván nem akarunk közbeszerzés keretében olyan termékeket, szolgáltatásokat beszerezni harmadik országokból, amik megsértik a szellemi tulajdonjogok védelmével kapcsolatos előírásokat. Vannak ezzel kapcsolatban már kezdeményezések. Úgy gondolom, hogy ez az a pont, ahol ezt megtehetjük, függetlenül attól, hogy összességében a harmadik országokból érkező közbeszerzés hogyan kezd, közbe, érkező közbeszerzési állatokat hogyan kezeljük. Akkor most hallgassuk meg a bizottságot zárásként. Kérem, akkor nem tudom, ki beszél a bizottság nevében. A piaci főigazgatóságtól érkeztem. Figyelembe véve... Mind a három témával foglalkozik? Igen, de megpróbálok rövidebb lenni, ahogy ezt mondta talán egy dolgot szeretnék hangsúlyozni, amit már itt hangsúlyoztak a vita során is, a viszonosság kérdését. Valójában nyilván tudják, a bizottság számára nagyon fontos a viszonosság, és ennek bizonyítéka, hogy a javaslatot terjesztett elő a nemzetközi közbeszerzési eszközzel kapcsolatban. És úgy gondoljuk, hogy ez a megfelelő hely, ahol a vitát le kell folytatni ezzel, erről a kérdéskörről. Az is igaz, és hallottuk az aggodalmakat, a, hogy adott az ütemtervben milyen ö, időkülönbségek vannak de ez egy egyetlen egy csomaghoz tartozik ez a javaslat, aminek megvan a saját logikája, saját koherenciája. Ezért úgy hisszük, és úgy gondoljuk, hogy ez nem megfelelő válasz, hogyha egy rendelkezést megismétlünk, és egyik eszközből a másikba átteszünk, vagy átemelünk egy eszközt. Vannak más megoldások is, amivel a szakadékot át lehet hidalni, és a koherenciáját, a logikáját meg lehet őrizni a csomagnak. Ezért fontos az, hogy ne küldjünk a nemzetközi partnereinknek zavaró üzeneteket. Tehát komolyan hisszük, hogy igenis van lehetőség arra, hogy tegyünk valamit annak érdekében, hogy egy szakadék keletkezzen, és éppen ezért arra kell összpontosítanunk, hogy a státuszkót fenntartsuk, és a szolgáltatási irányelvet vegyük figyelembe. Tehát ez a fő üzenetünk, és természetesen vannak egyéb kérdések is, amik itten felvetődtek a vita során, amikre nagyon szívesen, részletesebben válaszolnék, de hát talán nem most a leg, van a legmegfelelőbb időpont és miután a bizottságnak máskor is van alkalma válaszolni vagy jelen lenni, esetleg ezeket félretesszük. Én is szeretnék foglalkozni a küszöpök kérdésével, amit itt említettek többen. Miután különbözők a küszöpértékek a szolgáltatások és az egyéb közbeszerzéseknél, ezért általában nagyon bonyolult szerződéseket kötnek eh, akkor, amikor például kivitelezési szerződések vannak. Éppen ezért ezt tovább kell majd vitatni a tanácsban, a parlamentben is, és valószínű, hogy bizonyos változtatások is születnek majd. Elnök, köszönöm szépen. Akkor most visszatérve a jelentéstevőnkre kíván reagálni az elhangzott észrevételekre, többek között a Kaspari úrnak. Köszönöm szépen. Ö, rendben, nem tudom, elnök úr, én a bevezetőmben el, nem, elmondtam, ö, és nem akarom megismételni azt már, de hogy közvetlenül és világosan reagálja Kaspari úrnak a reagálására, hogy két opció van. És valójában én nem vagyok egyáltalán megbántva a az észrevételeitől, hát akkor ne csináljunk véleményt. Én szerintem ez így nem korrekt. Na most, hogyha a bizottság, az interbizottság lemond a véleményről, akkor nekem ez önmagában nem gond. Azért, mert a fő érv ennek a fő módosítója a véleménynek éppen közvetlenül vagy indirekt módon a nemzetközi elemekre vonatkozik. Tehát, hogy fordítva érveljek, melyek azok az e-, elemek, amivel, hogyha tisztességtelen verseny elemeket akar valaki alkalmazni, hogy piacra jusson a közbeszerzésre, akkor nyilvánvalóan egy alacsony árral jön be, nem tartja be a minőségi szabványokat, a szociális előírásokat, környezetvédelmet és egyebeket. Tehát amikor egy véleményt terjesztünk elő, amelyek arról ezekről a túlzottan alacsony árakról ö, szól, vagy amikor a viszonosságot emlegetjük, vagy arról a, szólunk, hogy valak, akik a, a Zsadó mondta, hogy a helyi vállalatokat ö, ö, létesi, részesítik előnyben, akkor a belső-külső elemeket egyaránt vizsgáljuk. Ö, vagy például a Gaspari úr a jelentésében nyilvánvaló, hogy az egy másik alkalom, ö, egy más lehetőség, ahol majd megint csak oda kell figyelni, de nagyon. De itt most egy olyan jogalkotási forgatókönyvvel van dolgunk, amit én felvászoltam. Ezt elmondtam Kasparénak kollégának is, az, hogy mi mit gondolunk, Én a közbeszerzésekről beszélek, és a közszolgáltatásokról, és e tekintetben Zsadó úrnak a javaslatát követem. Majd el kell ezen gondolkodni, és hát a, a Barnier dögút rendelet nem biztos, hogy jóváhagyásra kerül, lesz alkalmunk arról is vitatkozni, módosítani, elmélyíteni, véleményt cserélni, úgyhogy nem tudom, hogy melyik lesz az illetékes bizottság, azt sem igazán értem, hogy mi döguknak és bárnyénak az álláspontja valójában egyetértenek-e vagy sem. Még hogyha ezek az irányelvek jóhányásra kerülnek is, hogyha a viszonosság elvét nem alkalmazzuk ezekben, azért ez meg lesz a közszolgáltatási és a közbeszerzési irányelvben. És ez elsősorban a kés és közepes vállalatokat fogja érinteni, vagy be a szolgáltatásokat az összes lakosság közelében lévő tevékenységeket, amelyek nem nyílnak meg a tisztességtelen verseny előtt. És éppen ezért kérem azt, hogy gondolkodjanak ezen, abban biztosak vagyunk, hogy próbáljuk előbbre vinni a szabványok összességét, ami túlmutat a Barnier de Gucht javaslaton, vagy pedig akkor nem lesz már semmiféle ö, gyámkodás. Nem protekcionizmus kifejezést használom, mert azt nem szeretem, hanem ö, gyámságot. Ami pedig a differenciálást illeti, ahogy a koncesz, azokat a koncesziókat kell előnyben részesíteni, amelyek az egészségügy, az oktatással szoros összefüggésben vannak, tehát különlegesen érzékeny területek. Továbbá az in-house vagy nem in-house száz százalékban, ugye ez azt jelenti, hogy akkor ez jogi szempontból problémás, mert egyébként nagyon veszélyes zűrzavart hozunk létre. Ahogy Zsató úr is mondta, szerintem a módosítóknak az olvasása során majd egy jobb konvergenciát tudunk elérni, de az irányelv szövegjavaslatokban egyes kérdések, amelyek fontosak, mint a közelség, a KKV-k, a küszöbök, a tárgyalásos megoldások lehetősége, már így is vannak olyan módosítások, amik ezeknek az elemeknek a kiterjesztését célozzák. Nagyon nagy figyelemmel néztem meg a módosítókat, és fontos, hogy konzergenciát találjunk az alapelvek mentén. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Meg kell felelnünk a menetrend előírásainak. Van egy naptárunk erre a két irányelv vonatkozásában a határidő júli 18 a módosítókra két irányelv vonatkozásában a közbeszerzés és a vízügyi energiapér közlekedési anyagban, ami a koncesziós szerződéseket illeti. Itt úgy döntöttünk, hogy ezen szeptemberben még majd gondolkodunk tehát erre nincs módosítói határidő. Még mielőtt rátérünk az utolsó napi rendi pontra, hadd mondjam el, hogy a mai koordinátori döntés alapján a módosítók határideje az AKA protokoll vonatkozásában ENSZ Izrael júli 16-16 óra. 18 óra, tehát este 6 óra. Az utolsó pont valójában kettő. Ez a 19-es és a 20-as ezekkel egyben foglalkozunk. Két határozat módosításáról van szó. A UNESCO szakbizottság harmonizált rendeleteiről van itt szó. A motoros gépjárművek szabvány harmonizációjáról szól ez. Foglalkoztunk már ezzel ma délután érintőlegesen. Ugye egyre jobban függünk a nemzetközi szabványokról a gépjárművek, motoros gépjárművek esetében és az ENSZ már nevezett szerve is foglalkozik ezzel. Az Európai Uniónak lehetősége van arra, hogy nyomást gyakoroljon a kereskedelmi partnereire, tesszük ezt Japánnal például, és remélem, hogy lehetőségünk lesz az Egyesült Államokkal szembe is ezt tenni. Annak érdekében, hogy ugyanazokat a szabványokat fogadják el, mint mi. Miért? Azért, mert a jövőben már nem EU-s szabványokról beszélünk, hanem nemzetközi szabványokról, normákról. Én vagyok mindkét véleménynek az előadója, nagyon pozitívan állok a témához. Úgy gondolom, hogy nagyon határozott álláspontot kell itt képviselnünk. Még nem készült el mm, idő tervezet ezzel kapcsolatban, tehát határidők még nincsenek. Azt javasolnám, hogy a második eszmecserére októberbe térjünk majd vissza. De ne tartsák ezt apró kérdésnek, ez igenis nagyon fontos kérdés. Itt a lényeg az, hogy a tárgyalási álláspontunkat, a tárgyalási helyzetünket erősítsük olyan partnerekkel szemben, ahol a gépjárműágazat nagyon erős, ugye, mint például az USA-ban és Japánban. Szeretne valaki hozzászólni? Bizottság? Bizottság nevében ki szól hozzá. Két név van itt a listámon. Na, ki beszél? Igen, itt vagyunk. Köszönöm. Igen, köszönjük. Elszaladt az idő, úgyhogy igyekszünk röviden fogalmazni. Mindenképpen üdvözöljük, hogy már most megtartják az első eszmecserét ezzel kapcsolatban. Ezek tényleg nagyon fontos témák. lengyel gépjármű ágazatban zajlanak a nemzetközi tárgyalások. Nos, ez a két javaslat azért került most ugye előtérbe, mivel a szerződés módosult még mióta 2000-ben és 97-ben elfogadták ezeket, kicsit hozzá kell igazítani, tehát ezeket a szövegeket a szerződéshez, és Ugye eh, itt eh, foglalkoz, ki kell igazítanunk a szövegben nevezett eljárásokat, hogy az eh, egyetértési hozzájárulási eljárás kapcsán szerződés irányadó cikkei egyszerűbb eljárást írnak elő. Ezekre is hivatkozni kell az új szövegekben, és a jogalap is változott, amely szintén kiigazítandó lenne. Tehát összhangba kell hozni a szöveget a szerződésekkel. Elnök, köszönöm. Igen, visszatérünk majd erre a témára októberben. Ezzel végére is értünk a mai menetrednek, hiszen a 21-es pontot úgy döntöttem, hogy áttesszük holnapra. Nem élhetünk vissza a tolmácsok türelmével. Tiszteletben kell tartani az időket. Köszönöm mindannyiuknak holnap nem itt lesz az ülésünk. Ugyanebben az épületben lesz ugyan, de az ötödik emeleten. Holnap találkozunk. Minden jót, szép estét!